morning, dear colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Folytassuk a munkát. A tegnapi délutáni ülésen és a szemináriuma után, ami az EU Egyesült Királyság megállapodásról szólt, most tovább kell menjünk nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 11.50-re rendeltük el a szavazást, úgyhogy erre mindig figyelnünk kell. Először is elektronikus kártya kell, hogy itt legyen mindenkinél, remélem, ez megvan. És a második az, hogy this Libe session, and we should be... Uh, Remélem addigra több képviselő lesz jelen a teremben, és ráadásul készen kell állnunk 11 óra 50-re, hogy megkezdhessük a szavazást. Folytassuk a hetes napi rendi ponttal, az uniós visszafogadási megállapodásokról és intézkedésekről szóló tárgyalások és a végrehajtás jelenlegi helyzete. A koordinátoroktól is meghallgatjuk majd, valamint az előadótól, árnyék előadótól, hogy mi a véleményük erről a témáról a bizottság tájékoztatója után. A bizottság írott tájékoztatóval látott el bennünket. És az is nagyon fontos, hogy nyomon kövessük a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásokat. Most az Unió és a Belarus köztársaság közötti ilyen szerződésről fogunk beszélni. Gratulunk, gratulálunk a Libeszak Bizottság részéről annak a dolgozónak, akit közben más pozícióba helyeztek át. Átadom a szót önnek, parancsolja. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Én is örülök, hogy itt vagyok, mindenkinek boldog új évet kívánok, örülök, hogy együttműködünk, valóban szükségem van arra, hogy segítsenek a digitális program előrevitelében. Most először jövök Önökhöz. Néhány arcot ismerek már, nagyon örülök, hogy találkozhatunk újra. Nagyon örülök annak is, hogy most az első találkozásunk alkalmával elmondhatom, hogy szeretném, ha tényleg nagyon jó lenne az együttműködés közöttünk, és én igyekszem mindent megtenni azért, hogy amikor szükséges, beszéljünk, megtárgyaljunk dolgokat a lehető legátláthatóbb módon. Igyekszem magyarázatot is adni a lehetőségeknek megfelelően. Nagy örömmel kezdem el az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdésben a párbeszédet. Azoknak a visszafogadása, akik eh, nem jogosultan tartózkodnak. A, a migráció problémáinak hatékony kezelésére az Európai Unió egy olyan megközelítést alkalmaz, amely közös értékeken és, fe, és felelősségen alak, alapul. A szabálytalan migráció okait is kívánja egyben kezelni. A Afrikában mintegy 4,4 milliárd eurót meghaladó összegben. Igyekszünk a migráció kezelést, a, migráci a, a migránsok csempészését, az életek megmentését eh, is erősíteni. Eh, több mint 23 ezer migránst mentettek meg 2015 óta a nigériai eh, és niger sivatagjaiban, és több tízezret a tengeren. A szabálytalan migráció helyett a legális migrációs célokra legális utakat szeretnénk, mint például a, a visszahelyezés. Több mint 70 ezer embert öm, fogadtak vissza EU tagállamokba 2015 óta, és szeretnénk azt is, hogyha az áthelyezettek problémáját megoldanánk. Ez azt is jelenti, hogyha egy harmadik országbeli állampolgárnak nincsen semmiféle védelemre jogosultsága, vagy nincs joga, hogy itt maradjon, vissza kell méltóságát eh, tiszteletben tartva fogadtatni. Az illegálisan itt tartózkodó migránsok esetében hatékony menekültügyi és visszafogadási eljárásokra van szükség, és biztosítanunk kell azt, hogy ebben együttműködnek a harmadik országok is. Amennyiben nem, vagy a, amennyiben nem működnek együtt a migránsok, vagy megsemmisítik tagállam, a, a, bocsánat, útlevelüket, akkor a tagállamok kapcsolatba léphetnek a származási országgal. Kötelesség tehát a nemzetközi jog értelmében is mindez, és ezért nincsen további megállapodásra szükség. De akkor, amikor nem sima az együttműködés, akkor mégis hasznos hogyha biztosítani tudjuk azt, hogy a harmadik ország is megerősíti politikai elkötelezettségét arra, hogy a legfontosabb eljárásokban együttműködik. Úgy gondolom fontos az is, hogy az EU jogszabályok garantálják, hogy a visszafogadás csak az alapos és egyéni, személyre szóló esetértékelés után történik. Jogi biztosítékokat kell adni minden visszafogadásra, javasolt személy számára. Mint tudják, a bizottság javasolta még 2018-ban, hogy a jogi kereteket hatékonyabbá tegye, de teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat is. Az EU-nak 23 visszafogadási eszköze van, amelyet a harmadik országok is jóvá hagytak. 17 és, tíz tizen, és hat rendszer. Ahogy majd később erről beszélni fogunk, ha a parlament beleegyezik, elfogadja, akkor lesz egy újabb visszafogadási megállapodás Belarus köztársasággal. Tisztelt képviselők, lehetőségük le volt arra, hogy a jelenlegi helyzetről szóló beszámolót rész, át, átnézzék a közelmúltban megküldött levélben kapták ezt meg. Mivel 2018. júniusában már erről tárgyaltunk, a bizottság minden olyan lehetőséget megkíván ragadni, hogy a párbeszédben vagy struktúrált tárgyalásokba bevonja a visszafogadásban érintett országokat. Egyetlen egy eszközt sem zártunk még le a kidolgozás terén, és a meglévő megállapodások és rendszerek alapján 22 közös visszafogadási bizottságot és közös munkacsoportot alakítottunk. Nézzük akkor most meg a meglévő visszafogadási megállapodásokat és intézkedéseket. A Nyugat-Balkán országokkal való visszafogadási együttműködés a vízumkedvezmény, a vízumengedmények kedvezményezetjeivel igen magas a visszafogadási arány a tagállamokból. A keleti partnerségi országok, Grúzia, Ör- Örményország, Azerbajdzsán, Moldova és Ukrajna is magas visszafogadási átlagértékekkel jelen, rendelkeztek az elmúlt években. A, bár működési problémák vannak Oroszországgal, mégis az együttműködés javult. Sri Lanka hatóságok és Kolumbia általában kooperatívak a visszafogadás terén, mégis ez még nem tükröződik abban, hogy nőtt volna a tényleges visszafogadások száma. Reméljük, hogy a februárban elinduló elektronikus platform az ügyek kezelését majd ösztönzi. Pakisztán továbbra is fontos származási ország marad. nem mindig igazoltan az ország visszautasít visszafogadási határozatokat. A, a minta folyamatban négy tagországgal más együttműködési alapok vannak, és ez jobb eredményeket hoz. kívánjuk terjeszteni ezt a rendszert minden tagolám, tagországra. Ami az EU-Törökország visszafogadási megállapodást illeti, tudják, hogy Törökország határozottan nem kívánja megvalósítani a harmadik országbeni nemzeti rendelkezéseket és a vízum liberalizációt, ezért nem kapja meg a hatóságok ugye 2016 óta nem hajlandók a közös visszafogadási bizottsággal együttműködni, és ezért nagyon nehéz megfelelően minősíteni, értékelni az együttműködést. A bizottság továbbra is szükségesnek tartja, hogy a megállapodást és minden rendelkezését teljes mértékben minden tagországgal kapcsolatban megvalósítsák. Mivel jelentősen növekszik a beérkezések száma a görög szárazföldi határon keresztül a görög-török kétoldalú visszafogadási jegyzőkönyv újraindítását javasoltuk. A zöldfoki szigetekkel me- megerősítette az együttműködést. Ez az egyetlen afrikai ország, amelyel az Európai Uniónak visszafogadási megállapodása van. Etiópia. A, az együttműködés az első évben a, a misszió megállapodás elfogadását követően nehéznek bizonyult, de várhatóan a hatóságok módszereinek változásával eredményekre számíthatunk. Nagyon kevés olyan eset volt, amelyet a tagállamok jó kezdetnek minősítettek. Bissau-Guinea. Azon tagállamokkal, amelyek az intézkedések keretében együttműködnek az országgal, jó tapasztalatokkal rendelkeznek, bár a visszafogadások száma korlátozott. Zambia külön eset, jó gyakorlatok az azonosítás és visszafogadással kapcsolatban 2018 novembere óta, de a gambiai hatóságok 19 márciusában moratóriumot rendeltek el minden EU visszafogadási határozatra kapacitási hiány miatt. Az EU tagállamok továbbra is együttműködnek Gambiával, és igyekszenek növelni, javítani a képességeket. Egyéb intézkedésekkel kapcsolatban Afganisztánnal például határozottan sikeres az, a szabálytalan migrációt szabályozó intézkedések végrehajtása és a visszafogadási határozatok is. A tagállamok tehát elégedettek a végrehajtással. Végül pedig annak ellenére, hogy viszonylag alacsony az elfogadott határozatok száma és a végrehajtás lassú Bangladessel mégis határozott politikai kötelezettségvállalást kaptunk a meglévő eljárások végrehajtására és tiszteletben tartására vonatkozóan. Nézzük most, hol tartunk a tárgyalásokban. A visszafogadási megállapodások Kínával és párhuzamosan a vízakönnyítési megállapodásról szóló tárgyalások egyaránt lassan haladnak. Tunézia, Nigéria. 2018-ban technikai szintű előrelépés volt, de a tárgyalásokat 2019-ben visszafogták a két ország választásai miatt. Tehát új tárgyalási kört, dátumot nem határoztunk meg. Marokkó. Talán a jövőben elindulnak a tárgyalások, hiszen nagyon erős az EU és Marokkó közti stratégiai együttműködés. Az előttünk álló kihívásokkal kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy a tárgyalásokba bevonjuk a harmadik országokat, és utána a sikeres végrehajtásba. A kiegyensúlyozott partnerség továbbra is az Európai Unió mm, eh, felfogása a problémák eh, kezelésére és az érdekelt országok érdekeinek tiszteletben tartására. De harmadik országok teljes együttműködéséhez az EU-nak minden eszközét eh, fel kell használni, ahogy azt ismételten kihangsúlyozta az elmúlt években az Európai Tanács de nem csak a kereskedelemfejlesztési és vízapolitikum terén van erre lehetőség. Az elmúlt módosított vízumkódex, amely néhány nap múlva lép hatályba, közvetlenül összekapcsolja a visszafogadási megállapodásokat a harmadik országokra kiterjedő vízumpolitikai intézkedésekkel, vagy bizonyos rendelkezések korlátozottabb végrehajtását fogja jelenteni az együttműködésben. Ez egy nagyon fontos lépés hiszen kiegészíti a meglévő eszközöket, projekteket, hálózatokat, amelyek már a visszafogadást segítik. Például az elektronikus ügykezelési platform, a tisztek, vízatisztségviselőknek a cseréje, mobilizáció, operatív együttműködés a kezdeti szakaszokban. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a folyamatos monitoring, kommunikáció és a célirányos támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy a visszafogadási eszközök tényleges eredményt hozzanak. Nagyon fontos ösztönzők azonban szintén lényegesek. Az elkövetkező hónapokban egy holisztikus migrációs kezelési politika megközelítés alapján szoros együttműködéseket kell a harmadik országokkal kialakítani, és rá kell venni a tagállamokat, hogy teljes mértékben végrehajtsák a megállapodásokat és intézkedéseket. Mint tudják, a bizottság új migrációs és menekültügyi visszafogadási és visszatérítési csomagot fog elfogadni. Itt tulajdonképpen abba is hagyom, Remélem lesz, biztos vagyok abban, hogy lesznek kérdéseik, megpróbálok ezekre majd válaszolni, de ha további információra van szükség, itt van mellettem a kollégám. Új vagyok ezen a területen, úgyhogy ugyan igy, igyekszem átfogó válaszokat adni, de azért segítségre talán szükségem lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, minden jót kívánunk Önnek, igen. Készen állunk arra, hogy megkezdjük a vitát normál módon először a koordinátorokkal kezdjük, és utána az összes többi képviselő is hozzászólhat. De azért Pariat elnök asszony, hadd mondjam el, hogy itt van egy nagyon fontos kérdés a visszafogadás, visszaküldés témájában. Van egy nagyon fontos kérdés itt hogy a hamis hírekkel szemben föl kell lépnünk, a félrevezetéssel, a hazugságokkal szemben föl kell lépni, mert ez, ezek alássák nem csak a témáknak az értelmezését, hanem a kezelését is. soha nem volt igaz, hogy kicsúszna az ellenőrzésünk alól a migráció, hogy a migránsok elözönlenék az Európai Uniót. Még a legmagasabb számok esetén is kezelhető a helyzet. Hogyha lenne európai válasz, méltó válasz. De ez, ez sajnálatos módon soha nem volt így. Annak ellenére, hogy van egy kötelező jogszabályunk, annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés, amely megalapozza a közös menekültügyi rendszert is. Sajnos a legmagasabb szinten 2015-ben volt ugye a legmagasabb szint, de soha nem volt megfelelő ezeknek a végrehajtása. És még fontosabb, hogy nagyobb a száma a visszafordításoknak, mint a illegális belépésnek. Ez azt jelenti, hogy az európai demográfia romlik abszolút és relatív számok szerint is. Ez, ez az igazság, ez tény. Nagyon fontos, hogy ezt a, ne felejtsük el, és hogy ennek alapján tudjunk egy észszerű vitát folytatni, a demagógiát félretéve, a félrevezetést, a hazugságokat félretéve. Kezdjük el a vitát. Lénelsz úrral kezdjük, a néppárt részéről a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az ön hozzászólását, illetve köszönöm a beszámolót a helyzetről. A frakciónk számára nagyon fontos a visszafordítás, hogyha nem hatékony ez olyan emberek esetében, akiknek nincs joga a nemzetközi védelemre, akkor ez nyomás alá helyezi az egész menekültügyi rendszer hitelességét. Fontos, hogy fokozzuk itt a hatékonyságunkat. Kicsit aggályos, hogy a legutolsó megállapodás is 2014-es, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha javíthatnánk itt a fellépésünket. Jó azt látni, hogy a keleti szomszédos országainkkal az együttműködés egész jól működik, ugyanakkor a déli szomszédainkkal aggályos a megállapodás. Az elnök asszony is beszélt arról, hogy a 2019. január és november között Algériában és Marokkóból több mint 12 ezer ember érkezett nemzetközi védelem illeti meg ezek közül 10-15 százalékot, és ugyanakkor csak 33 százalékot sikerült visszafordítani, visszatéríteni Marokko esetében, és alig többet Algéria esetében annak ellenére, hogy vannak szabályaink, ítéleteink, stb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis dolgozni kell ezen. Természetesen az a kérdés, hogy hogyan. Természetesen a legfontosabb, hogy javítani kell a visszatérítési irányelvet. Ezen kell, hogy dolgozunk. Biztosítanunk kell, hogy a költségvetés is biztosítsa a hatékonyabb visszatérítést. És nagyon nagy a lehetőségünk, hogy bizonyos országokkal a bilaterális kapcsolatot javítsuk. Soha nem értettem meg, és nem tudom, hogy mennyire, milyen mélységben tud erre választ adni. Az akc való és a megállapodás, az kotonó megállapodásban minden egyes részes állam vállalta a visszafogadását olyan embereknek, akik az EU területén illegális módon tartózkodnak, és az EU hasonló reciprok vállalást tett. Nem értem, hogy a katona megállapodásnak ez a része miért nem végrehajtható. Új partnerségről tárgyalunk, talán 2020-ban kezdődnek ezek a tárgyalások. Mi az EU megközelítése? az új partnerségi javaslata kapcsolatban, és hogyan tudunk egy visszafogadási, visszatérítési témáról megállapodni. Hát hogy vannak ilyen megállapodás, megállapodásaink, de aztán nem tartják be a vállalásokat, akkor egyáltalán miért teszünk ilyen vállalásokat? Szépen asszony, köszönöm szépen. Páriát asszony, minden jót kívánok az ön munkájához. Nem vonom kétségbe azokat a számokat, amelyeket Lenersz úr megosztott velünk. Vannak esetek, amikor az emberek nem kapnak menekül státuszt, de alapjogi kérdések miatt védelmet élvezhetnek. Azért azt szeretném tudni, hogy a tárgyalásoknak ez a része, tehát amikor visszafogadási megállapodásokról beszélünk, hogyan alakulnak ezek a tárgyalások, és milyen védzáradékok léteznek a tekintetben, hogy a megállapodásokat az országok végrehajtsák. Marokkóval például sok más országgal kötött megállapodásokban egyéb aspektusok is szerepelnek azért, hogy valóban legyen érdekükben, vagy legyen szándékukban, hogy dolgozzanak a visszafogadáson. Sokszor beszélünk a legális útról, 67 ezer letelepedési esetről beszélt ön 2015-ről. 2019-ig, ugye négy év telt el, évente ez 16.750, ez az egyes tagállamok számára jóval kevesebb, mint 800 főt jelent. Hogyha ez lenne a mi hozzájárulásunk a migrációs és menekültügyi kihívás szemben, akkor ez, szegény, ez nagyon szegényes lenne, hiszen mi sokkal többet várunk el a világ többi országától. Javítanunk kell a rendszerünket az emberek befogadása tekintetében. Egy pontos kérdést szeretnék föltenni az ármi alap felhasználásáról is. Van olyan információnk, hogy a visszatérítés és az integráció az származási országokban 13 és 2020 között 943 milliót költöttünk erre. Ez az összeg, ez alacsony, magas, megfelelő. Meg tudnája magyarázni, el tudnája mondani, hogy a többi területre ezen az alapon belül mennyi pénzt kötünk, beleértve a menekültügyi eljárást és az európai országokban az integrációs kérdéseket. És még egy utolsó kérdésem lenne, amikor a visszatérítésről beszélünk ön említett számokat, de azért szeretném pontosítani, hogy itt csak a származási országba történő visszatérítésről beszélünk, és nem az eh, első Európába érkezési országról, vagy bármilyen más országról beszélünk, ugye? Intevelt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm, Feriát asszony. Azzal gondolom mindenki egyetért, hogy eh, fontos, hogy jól működjön a visszatérítési rendszer. Hogyha van egy ilyen rendszer, akkor természetesen akinek nincs joga, tehát ha jó a kérvények beadásának és megítésének a rendszere, akkor természetesen nem akarjuk, hogy bárki tartózkodjon, akinek erre nincs joga. És ne csak be, számokról beszélünk, hanem és mennyiségről, hanem minőségről is. A kérdéseim. A jogi státusz a megállapodás jogi státusza. Ha jól értem, 16 hivatalos visszafogadási megállapodás van, és 7 pedig a Joint Way Forward nevű egyezmény vagy megállapodást jelent. Most el tudnám mondani, hogy mi a, ezeknek a jogi státusza? Például az Európai Bíróság hogy ítéli ezeket meg, illetve az alap, alapjogokkal kapcsolatos védőzáradékok hogy működnek. Visszafogadás. Save the Children jelentés eh, Afganisztánba visszatérített gyermekekkel foglalkozik, és egy bekezdéssel foglalkozni ezzel a, ennek a jelentésnek. A gyermekeknek a háromnegyede, akit eh, megkérdeztek, úgy érzi, hogy eh, nem volt biztonságban a visszatérítés során, erőszakos cselekményeknek voltak kitéve, Afganisztánban vagy egyedül, vagy pedig rendőrségi kísérlettel mentek vissza hogy 53 gyerek közül csak három, csak három, 53-ból csak három kapott integrációs támogatást. És iskolába csak 16 jutott el. Tíz gyereket próbáltak beszervezni, hogy erőszakos cselekményeket követsen el. És az 53-ból csak tíz olyan gyerek volt, aki nem akart visszatérni Európába. Hogy hívhatja ezt a bizottság fenntarthatónak? És szeretnék információt kapni arról, hogy milyen valós monitorozás létezik, mert nem tűnik úgy a számomra, hogy a bizottság bármilyen valós monitorozást végezett volna a visszatérített személyekről. Ugye 23 országról beszélünk összesen. Afganisztán esetében ugye különös a helyzete a lányoknak. Hogyan monitorozzák az ő helyzetüket, és megfelelőnek a jelenlegi helyzet? Törökország esetében ugye említette az együttműködést. Jelentős összegeket fektettünk be a törökországi kapcsolatba a visszatérítés területén, de összességében nagyon alacsony számokról beszélhetünk. Nagyon kevés ember tért vissza Törökországba. Megérte ez a befektetés? Ennyit szeretem mondani, ezek a kérdéseim. Köszönöm. Köszönöm, Strik asszony. Üdvözlöm Pariát asszonyt, és nagy érdeklődéssel várjuk az együttműködést az elkövetkezendő években. El tudom képzelni, hogy nagyon komoly szereplés volt már az is, hogy megtartotta az eladását, de ettől függetlenül lennének kérdéseink is. Az egyik agályunk az az, hogy a tranzitországokban az műveleteink a származási országokkal kapcsolatos műveleteket prioritize, tartja prioritásnak. És mi azt szeretnénk, hogyha megfordítanánk ezt, egyrésztről könnyebb a származási országokkal tárgyalni, másrészt sokkal kevésbé ö, kockázatos az, hogy alapjogok sérülnek. De a tanács a tanácsunkat nem fogadta meg, és a tagállamok sem, és azt látjuk, hogy még mindig nagyon sok visszatérési megállapodás van tranzitországokkal. És azon gondolkoztam, hogy miért van ez így. Még a visszatérési megállapodásokban sem látható az, hogy a tagállamok kötelesek lennének először a származási országba visszaküldeni az visszatérítendő személyeket. Nem gondolják, hogy legalább meg kéne próbálni azonnal a származási országba visszatéríteni ezeket az embereket? vagy informális, vagy formális megoldások alapján járnak el a tagállamok. Miért van ez így? Miért nem szeretnénk azt látni, hogy a prioritást a formális megállapodások élvezik? Miért nem érjük ezt el? Illetve szeretnék adatokat arról, hogy mennyi esetben használják a formális és mennyi esetben az informális megállapodásokat. Aztán az informális partnerségek, amiket ön is említett, valóban minden erőhatást megpróbálunk kihasználni. Johansson úrral is beszéltünk már a kockázat értékelésről, hiszen fenn van, megvan annak a veszélye, hogy megfelelő védelem nélkül harmadik országban, tranzitországban ragadnak a visszatérítendő személyek. Úgyhogy szerintem szükség lenne egy kockázatfelmérésre, illetve arra is, hogy megvizsgáljuk, hogy a tranzitországban hogyan érvényesülnek az alapjogok, illetve az egész folyamat legyen átlátható. És még két rövid pont. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Intfeld asszony mondott, ugyanez a kérdésem van nekem is, különösen a gyerekek esetében rendkívül aggasztó, hogy maga egyébként a visszatérés irányelv is azt mondja, hogy a gyermek érdeke kell, hogy legyen az első prioritás. Kérem bizonyosodjanak meg arról, hogy az elkövetkezendő ülésen ezzel a témával foglalkoznak. És még egy rövid kérdés, az Európai Uniós finanszírozás a török kormány, amit a török kormány kap. Merkel állítólag azt ígérte Erdogánnak, hogy pénzügyi segítséget is fog nyújtani abban, hogy befogadó központokat hozzanak létre Szíria észak-keleti részében tudja garantálni azt, hogy EU-s finanszírozást erre nem kapnak a török kormány? Elnök, kedves kormány, kollégák, tudják, hogy nem szeretek senkit félbeszakítani, aki éppen felszólal, de kérek mindenkit, hogy ne feledjék el, hogy elég sűrű a ma délelőtti programunk. Nagyon aktuális témát vitatunk meg a bizottsággal. Többek között a bizottság beszámolóját, illetve a visszafogadási megállapodások helyzetét. De a lényeg az, hogy emellett még ugyanebben az idő keretben meg kéne vitatnunk a 8-as és a 9-es napi rendi pontot is, az EU és Belarus közötti visszafogadási megállapodást, tehát még Peter Vitanov prezentációját is meg kell hallgatnunk, ő az előadó, illetve a 9-es napi rendi pontról is beszélnünk kell, az EU és Belarus közötti vízumkönnyítési megállapodásról Anthony Hook előadásában. Ö, illetve Pariát asszony is be fog számolni ezekről. Úgyhogy kérem, legyenek rövidek. A koordinátorok után még a képviselők is szeretnének ugyanis kérdezni. És utána még be kell sűrítenünk a szavazás elé Szipel asszony két új napirendi pontját is, a 9 át és a 9B-t az E bizonyítékokról, és utána még a drogpiaci jelentést is meg kell, hogy hallgassuk. Úgyhogy hát jó ég, 11.30 előtt mennyi dolgunk van. Ha mindenki négy percet beszél, az nem lesz fenntartható. Kérem, legyenek tömörebbek. Most az ID képviselőjének adom meg a szót, Fest úrnak. Köszönöm szépen, Lopezák Vilár úr. Sok időt takarítanánk meg, hogyha nem arról beszélne folyamatosan, hogy mivel takarítok meg időt, olvassuk a programot magunk is, és azt is kérem, hogyha egy kicsit kevésbé elfogultan vezetni az elnöki pulpitusról az ülést. Nem akarom, hogy megmondja nekem maga, hogy mi az igazság, és hogy 2015-ben volt, és véget ért a válság, a menekült válság, és az európai intézmények nem buktak meg. Miért volt Merkel asszony miért szólalt fel, hiszen Magyarország nem tudta, Magyarország nélkül nem tudta volna megállítani a határellenőrzést. Több millió menekült van Németországban. Nem esélye nekem azt, hogy 2015-16-ban az Európai Unió képes volt arra, hogy kézbe vegye, hogy megoldja a válságot. A törökországi eset is sem ugyanezt mondja. De mindegy, biztos azt, hogy egy rövid kérdésem van csak. Van-e vizsgálat vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a jogszerű migránsok, akik a 2015, äh, ob die noch in den Ländern letelepítési programban vannak, azok még mindig itt vannak-e, és hogy a letelepítés hogyan történt. Illetve átmentek-e más európai országokba, és számokra vagyok kíváncsi, és arra, hogy milyen országokba hányat telepítettek át, illetve hányat fogadtak be az áttelepítési program keretében. Az LKR képviselője Visznyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgató asszony, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes prezentációt. A konzervatív frakció támogatja a visszatérési politikát, az illegális bevándorlók visszatérését harmadik országokba. Támogatjuk ezen kívül azt is, hogy megkezdjük a munkát a visszatérés irányelv módosításával kapcsolatban. Köszönöm. Ez rövid volt. Gue és asszony. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a dokumentumokért, amit kaptunk, nagyon részletes, enélkül rendkívül nehéz lenne az Európai Parlamentnek a szerepét betölteni. Én is visszatérnék pár dologra, amit a kollégák is említettek, de először hadd mondjam el, hogy amikor a visszatérésről beszélünk, akkor azt kívánom, hogy a tagállamok csak annyira, fele annyira lennének motiváltak, hogy méltósággal tegyék, a méltósággal szervezzék meg a menekültek visszatérését, mint amivel a kiutasításukat ról döntenek. A visszatérések szintjével kapcsolatban. Szerintem a legnagyobb hiba az, hogy idegen gyűlölők az emberek. dehumanizálják az embereket, és ez nagyon komoly problémát okoz a befogadó rendszerünkben. Néhány probléma, amit tehát fel akartam vetni, kollégáim is már említették, például Lindfeld asszony, az Afganisztán kérdése és a gyermekek visszatérése. Sokan olvastuk a Save the Children jelentését, ami eseteket dolgoz fel, amelyek nagyon világosan azt mutatják, hogy Afganisztán nem olyan hely, ahova gyerekeket vissza kéne téríteni. Ez a lényeg. Az én országomból, Ban, Svédországban ez nagyon nagy probléma, hogy kiveszünk gyerekeket az iskolából, az új családjukból, a barátaiktól, és Afganisztánba küldjük őket vissza egy olyan helyre, ahol nincsenek biztonságban. Néha lehetséges, hogy sikerrel jár ez a visszatérés, de szerintem nem, és remélem, hogy minél hamarabb abba hagyjuk ezt a gyakorlatot. Ez a jelentés minden érvet tartalmaz arra vonatkozzak, hogy miért kell abba hagynunk ezt a gyakorlatot. Az EU-Törökország együttműködéssel kapcsolatban. Nagyon alacsony számú a visszatért emberek számára, száma, ezért megérje ezt a pénzt, amit beleteszünk. Illetve az a hatalom, amit ebben a kontextusban Erdogánnak és rezsimjének adtunk. Megéri ez? Tényleg? Szerintem a világ, nagyon világos a válasz, nem, nem éri meg. Köszönöm, Björk asszony. Tudorácsi úr is jelentkezett. Ha rövid lesz, akkor szót kap, hiszen most akar hozzászólni, vagy a következő kérdéshez? Tudorácsi úr. Ehhez a kérdéshez is. A preze- Be- Belarus prezentáció előtt Vitanov úr is szeretne hozzászólni. Jó, akkor Tudorecs és Vitanov urak kapnak szót, és utána jön a Belarus kérdés és a vízum könnyítés, hukúr jelentések, illetve Vitanov úr a e, Belarus kérdése. Kérem Tudorecs, hogy legyen rövid. Rövid leszek. Tudják, hogy ez a témával kapcsolatban nem vagyok elfogulatlan, hiszen a csatatéren is jártam, és nagyon sok kérdésem van, de szeretnék Párját asszonynak az új pozíciójához gratulálni elsősorban a második kérdés, amihez hozzá szeretnék szólni, az a paktum. Kínesz asszonynak is mondtam már, hogy a paktumnak része a visszatérés és a visszafogadás, de hogyha nem el egyensúlyozzuk ki a migrációval, akkor nem lesznek annyira sikeresek a tárgyalások az érintett országokkal. Úgyhogy igazából ez inkább ajánlás, nem kérdés, hogy most, amikor majd a paktummal kapcsolatban a fővárosokkal konzultálnak, akkor kérem, hogy nagyon részletes vitákat folytassanak a tagállamokkal a migrációval kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy mit hajlandóak vállalni, hiszen a vállalások nélkül az a siker, amit szeretnénk a harmadik országokkal elérni, nem fog megvalósulni. Köszönöm. Köszönöm, Rácsi úr, és most Vitanov úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Két megjegyzésem van. Először is említette az EU-Törökország visszafogadási megállapodást. Erről szeretnék több hírt mint hogyha azt mondták, hogy ők nem fogják a harmadik állam, országbeli állampolgárokra vonatkozó visszafogadási megállapodásot. És azt mondta ön, hogy a vízumliberalizálási folyamat ehhez kapcsolódik, majd erről szeretném akkor utóbbiról, hogyha beszélne. A következő pedig, hogy az EU intézkedéseket hoz a harmadik országbeli állampolgárok visszafogadására vonatkozóan. Ezt hogyan, ezt hogyan befolyásolja a törökországi megállapodás és az ottani vízumliberalizáció? az EU Marokkóról szeretnék még hallani, újra akarják-e indítani a tárgyalásokat, és mitől függ, ha igen. És egy általános megjegyzésem van, úgy gondolom, hogy a, parlamentnek aktív, a parlamentet aktívan be kell vonni, és tájékoztatni kell a tárgyalások megnyitásáról, lefolytatásáról, és strikt asszonyt erősítem meg ezzel. A lehetséges megállapodásokat kell megkötni a hivatalos megállapodások helyett, a nem hivatalos intézkedések helyett. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, nem látom, hogy más szólna. Periát asszony, nem frissen indul újonnan, hanem egészen kényelmetlen pozíciót, vagy, vagy égető a fontosságú az, hogy elinduljon, úgyhogy szeretném majd, hogyha először megválaszolná ezeket a kérdéseket, és aztán utána majd megint lehetőséget adunk arra, hogy új kérdések legyen, illetve ezt követően Vitanov úr fogja a Belarus megállapodással kapcsolatban, és Hók úr a vízumok ki adására vonatkozó kérdését szeretném, ha megválaszolná. Jó, ez így? Köszönöm szépen, igen, persze megpróbálok válaszolni minden, mindre, ha pedig nem, akkor itt van a kollégám ami a szomszédokkal való együttműködést illeti Algéria, Marokkó, marokkói megállapodás. Valóban ezen dolgozni kell, és ezt tervezzük is, különösen Marokkóra vonatkozóan. Azt szeretnénk, és tulajdonképpen ez egy általános megjegyzés, sokkal átfogóbb megfogalmazásra van szükség harmadik országokkal való kapcsolatokra vonatkozóan. Nem pusztán a migrációs kérdéseket kell bevenni a vitába, hanem globálisabb értelemben is azt, hogy hogyan dolgozzunk velük együtt. A Marokkóval való tárgyalások, mint önök is tudják, évek óta tart már, most újra tudjuk indítani átfogóbb partnerségi megállapodás formájában, és a migrációs kérdésekről ezeket majd integrálni lehet a, az együttműködési tárgyalásokba is. Tehát ez az, ami, ahogy szeretnénk a jövőben eljárni. Említették a kotonu megállapodást. Ezt is szélesebben szeretném látni. A Genfi egymezményt minden ország átvette, és a, a visszafogadás ennek része. Ez tehát a jogalap ahhoz, hogy biztosítsuk, e, azoknak a, a visszafogadását, akiknek nincs joga más országokban tartózkodni. Ezt a nemzeti joggal kell összeegyeztetni, és minden országnak tiszteletben kell tartani. Tulajdonképpen most így jutok el a kétoldalú e, visszafogadási intézkedésekhez. Azok a megállapodások vagy intézkedések, ezeknek nem az a célja, hogy az alapvető jogokat határozza meg, ami a visszafogadás mögött van, hiszen csak azokat az embereket térítjük vissza, akik, akiket alaposan átvizsgáltunk a helyzetüket, megnéztük a menekült státuszra való jogok tükrében mindenféle ellenőrzési pontot meg kell foglalnunk. Ezek a megállapodások tehát a, a, a visszafogadásnak a módozatát tartalmazzák. Persze ezzel kapcsolatban is sok mindent igazolni kell, és a, de a legfontosabb, hogy az emberi méltóságot a visszatérítés során tiszteletben tartsuk amennyire csak lehet, mi a teljes megállapodású, teljes körű megállapodásokat preferáljuk. Ez az önök opciója, vagy az önök elképzelése is, de hát ez sajnos nem mindig lehetséges. Ha a harmadik ország nem akar ilyen megállapodást kötni, akkor legalább olyan intézkedéseket szeretnénk, amelyek nem kötelező eszközt jelentenek, hanem adminisztratív intézkedést. De legalább lehetővé teszi számunkra azt, hogy feltételeket meghatározzuk a körülményeket a, a, a visszafogadás, illetve bocsánat, a visszatérítés körülményeit, és a, a visszatérítés szükséges képességeket, kapacitásokat segítsük administratív technikai szempontból. És így a megállapodások keretében, vagy a megállapodásokon kívül ezeket jobban tudjuk majd kezelni. Ami a finanszírozást illeti. A finanszírozás azt hiszem viszonylag kiegyensúlyozott, de talán a kollégám majd erre még ki fog térni. Ha jól emlékszem, 943 millió euró. Ez egy teljesen normális összeg, sokkal nagyobb összeget költünk szolidaritásra, amely a, a, az áttelepítést segíti. Úgy gondoltuk, hogy ez egy megfelelő egyensúlyt ad. ami harmadik országokba való visszatérítést illeti. A származási országokkal megkötött szerződések alapján nem a tranzitországokra vonatkozik, ez Törökország kivételével, tehát mind az er- a származási országokra vonatkozik ez a visszatérítés, de ennek is a lehető de azt kell biztosítani, hogy olyan helyre térítsék őket vissza, amely, amelyet ismernek, nem pedig tranzitország. Hát, on Afghan, Afghanistan. Afganisztán. Előző pozícióm a humanitárius segítségnyújtás volt. Nos, ez az előző pozícióm alapján teljes mértékben tisztán látjuk az afganisztáni helyzetet. Itt is vannak hatályos jogszabályok, és valóban, ha valakinek nincs jogszerűen joga arra, hogy az EU-ban maradjon, akkor vissza kell téríteni. De azt szeretnénk, és a megállapodások, intézkedéseknek ez is a célja, hogy amennyire lehet, pénzügyi támogatással együtt tudjuk az országokba visszatéríteni az embereket, és segítsük őket a lehetőség szerint abban, hogy megfelelő feltételek mellett maradhassanak abban az országban. Teljes mértékben látjuk, hogy a, az afgán helyzet messze nem eh, kielégítő, és igyekszünk együttműködni más szolgálatokban dolgozó kollégák, a Migrációs Főigazgatóság, vagy a fejlesztés politika keretében adott támogatásokon keresztül. Tehát hosszú távú fejlesztési kérdésekkel is összefügg mindez, vagy ahogy a humanitárius segítséget élvezhessék az emberek, és hosszú távú megoldásokra volt szüksége. ezeknek az embereknek a helyzete azt is eh, lehetővé kell, hogy tegye, hogy elhagyják eh, az országot, és eh, a visszafogadási megállapodásba pedig vissza tudnak azokba az emberekre, azokra a helyekre térni, ahonnan eredetileg eljöttek, mert ehhez azonban az ottani helyzetet is javítani kell. Fontos tehát, hogy a helyzetet nyomon tudjuk követni, és azt is lássuk, hogy a, a visszatérítés mi, milyen módon valósul meg. Ezt is meg fogjuk tehát vizsgázni. vizsgálni. Törökország megéri-e? Nos, azt hiszem, hogy megint a nagyobb képet kell látni. Az a támogatás, amit Törökországnak adunk, 1,7 millió embernek nyújtott támogatás azoknak a támogatása, akik Törökországban vannak. Törökországban 4 millió menekült van. Úgyhogy a mi segítségünkkel ezek az emberek viszonylagosan nézve jobb bánásmódot kapnak, és az EU forrásokkal ott maradhatnak Törökországban egészen addig, amíg a szíriai helyzet nem javul. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ez is valami olyasmi, amit hát távolabbról kell nézni. Akkor, amikor, különösen amikor azt nézzük, hogy az EU-Törökország támogatásrendszerben mi van. Nos, az a ami Szíria északkeleti részét illeti. Nos, a pénzt nem északkelet Szíriának adjuk, hanem Törökországnak. Nem lesz újjáépítés forrás a régió számára. Tehát északkelet Szíriáról beszélek. Szerintem ez is világos. és a, volt egy kérdés, hogy hányan, hány ember volt a visszatérítésben. Nem hiszem, hogy ennek van egy nyomon követő rendszernek, nagyon nehéz, de majd két, kétoldalú formában szívesen beszélek további részletekről, illetve arról, hogy hogyan lehet majd ezt a rendszert fejleszteni. And on the pact on migration, uh, I, I said uh, we... Nos, a migráció az új migrációs minták. Ezen valóban dolgozunk, és átfogóan próbáljuk felfogni. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ahhoz, hogy jobb legyen azoknak a visszatérítése, akik nem jogszerűen léptek be, ahhoz a jogszerű útvonalakon is dolgoznunk kell másfajta humanitárius befogadási rendszereket, stb. Nos, ez az, amit az új csomagba szeretnénk majd felvenni. Uh, uh, on my point, uh, I would like to, uh, to confirm that uh, obviously we will... Uh... Nyilvánvalóan igyekszünk önöket a lehető legnagyobb mértékben eh, tájékoztatni erről. Mint mondtam, jelenleg nincs sok minden, amiről eh, beszámolhatnánk. És ahogy elmondtam, átfogó felfogásra van szükség, egyéb ö, eh, eszközökre is szükség van. És most átadom a szót, hogyha gondolja. Nagyon hos, tehát azt szeretném igazából, hogy gyors legyen, mert rengeteg időt elhasználtunk. Még Belarusszal is foglalkoznunk kell, a vízum kérdéssel itt vannak az előadók, úgyhogy jogos, hogy a, a képviselők is szeretnének időt. Három kérdés. Az egyik a támogatás, a migrációs, integrációs alap szerint 8-900 millió euró az egy teljesen tökéletes összeg. A menekült ügyre, integrációra költik ezt a pénzt. Úgy gondolom, hogy ez teljesen jól működik. Majd részletesen tudok erre választani. Vitanov úr kérdése, Törökország a vízumliberalizációt ugye egy benchmark keretében kezeltünk. Itt az általános mm, kontextusban nincs előrelépés. A 25 per A cikke a módosított vízumkódexben, hogy ez azt tartalmazza, hogy vízum korlátozása lehetőség van, hogyha arra akarunk kényszeríteni egy országot, hogy a visszafogadást megfelelően kezelje. De természetesen mindezt a harmadik országgal kialakult általános kapcsolat keretében kell tekinteni. Úgyhogy meg kell nézni, hogy milyen az általános kapcsolatunk Törökországgal, és csak ennek alapján tárgyalhatunk az esetleges vízumkorlátozásról. Az emberi jogok kérdése röviden, nagyon jól tudják, és Monik megmagyarázta, hogy a visszafogadási megállapodások nem emberi jogi eszközök. Az emberi jogi kérdésekben a menekültügyi és a visszatérítési témában foglalkozunk azzal, hogy a nemzeti adminisztráció és a bíróságok teljes mértékben tartsák tiszteletben a kérdéses személyek jogait. És prioritást kell, hogy élvezzen a jövőben hogy javítsuk a visszafogadást, az integrációs támogatást önkéntes programok keretében. Gyermekek és személyek, akik harmadik országba érkeznek, ezeknek az esetében monitorozásra van szükség a fejlesztési politika és az integrációs politika keretei között. Köszönöm szépen, köszönöm a Digi Home mindkét képviselőjének, különösen a főigazgatónak, Párját asszonynak, ezt a hozzájárulást. Azt javaslom, hogy most az előttünk álló két témát együttesen, és a lehető legrövidebben tárgyaljuk meg Pariat asszony. Kérem a lehető legrövidebben mutassa be a Belarus köztársaság és az Európai Unió közötti visszafogadási megállapodást és a vízum kiadás témáját is. egy összefoglalót, ne, ne mondja el az egészet, csak egy összefoglalót tartson. Röviden. Ahogy tudják, a Belarusszal a két megállapodás tárgyalása sok időt, több mint 5 évet vett igénybe. Ugye visszafogadás és vízumkiadási megállapodásról van szó. Röviden. A megállapodásokat 2019. júniusában kötöttük meg végül. Gyakorlatilag ezek a, a megállapodások az eredményei az összes erőfeszítésnek, amit tettünk, azért, hogy biztonságos körülményeket biztos garantáljunk. A Belarus az keleti partnerség tekintetében az utolsó olyan ország, ahol a még nem volt meg ez a megállapodás a visszafogadásról és a vízumkiadásról a két megállapodás kéz a kézben kell, hogy haladjon ez az EU elve. Akkor nézzük a visszafogadási megállapodást. A statisztikák alapján már mondhatjuk, hogy jó az együttműködés az EU tagállamok és a Belarus köztársaság között, úgyhogy az új megállapodás, amit megkötött az EU a Belarus köztársasággal a jogellenesen tartozó személyek visszafogadásáról, standard elemeket tartalmaz, amelyek egyéb hasonló megállapodásokban is szerepelnek az EU és harmadik országok között. Nemzetközi kötelezettség alapján az összes nemzeti állampolgárt vissza kell, hogy fogják, illetve korábbi állampolgárokat, akiket megvonták, illetve akik lemondtak a állampolgárságukról, aztán a családtagokat is kötesek visszafogadni, attól függetlenül, hogy állampolgárok-e, aztán a hontalan személyek, vagy harmadik országi állampolgárok a három éves időszakot figyelembe véve, aztán az illegális bevándorlók, akik dokumentumokkal nem rendelkeztek, őket is kezeli ez a megállapodás, fölgyorsított, gyorsított eljárásra van szükség, amikor a tagállamok és a Belarus közötti határon tartózkodó személyekről van szó. Európai utazási dokumentumokat kell biztosítani az érintett személyeknek, hogyha a Belarus köztársasága megadott határidőn belül ezt nem biztosította. Továbbá a tranzit intézkedéseket is tartalmaz a megállapodás, egy közös bizottság fölállítását is tartalmazza a megállapodás a monitorozás érdekében. Vízum kiadás megkönnyítéséről szóló megállapodás természetesen a célja a kiadás megkönnyítése. Rövid ideig tartózkodó személyekről van szó, belarusz állampolgárokról, illetve hasonló módon az EU állampolgárok is 30 napig tartózkodhatnak, és a Minszki reptére érkezhetnek két csoportra tudjuk osztani az érintett személyeket. Az egy, tehát az egyik intézkedés sor az összes állampolgára vonatkozik, a másik téma pedig az utazási célú személyekre, újságírók, diákok, szervezetek, civil szervezetek képviselői, stb. Itt a vízumdíj az 35 euróra lecsökkentettük, aztán rövid hajtáridő a döntéshozatalra, körülbelül 10 nap a szabály szerint, aztán többszörös belépési jogra adó, jogot adó vízum 5 éves érvényességgel, aztán kategóriánként egy dokumentum a út céljának az igazolására. A vízum kiadás megkönnyítéséről szóló megállapodás a diplomáciai biometrikus útleveleket is kezeli mindkét oldalon, illetve az EU dokumentumaival is foglalkozik, amelyek szabad bejárást, szabad belépést biztosíthatnak. A 19. október és december között Johansen biztos és Bogocinovic miniszterelnök helyettes, illetve a a külügyminiszter is aláírták január 22-én itt Brüsszelben, úgyhogy üdvözlöm az előadók által készített pozitív jelentést, tervezetet, és remélem, hogy a tanácsi eljárás, illetve a parlamenti együttműködés úgy működik majd, hogy, és úgy olyan sikeres lesz, hogy minél előbb érvénybe léphetnek ezek a megállapodások. Köszönöm szépen a Pariáta asszonynak ezt a beszámolóját, és az előadóknak kell, hogy megadjam a szót, de az árnyék előadóknak is. Akkor a Vitanov úr a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden próbálok fogalmazni, és nem akarok semmit megismételni, ami már elhangzott. Úgyhogy a tartalmi fontos kérdésekkel nem is foglalkozom, csak néhány témát szeretnék említeni. A Belarus köztársaság az egyetlen keleti partnerségi ország, amelyel az EU-nak még nincs visszafogadási megállapodása. Két héttel ezelőtt aláírtuk a megállapodást, ez lesz az első hivatalos megállapodás az EU és a Belarus köztársaság között abszolút értelemben volt partnerjogi és együttműködési megállapodás, amit 95-ben írtunk alá, de a, mivel Belarus köztársaság nem teljesítette a demokráciával és az alapjogokkal kapcsolatos kötelezettségeit, ezért az EU ezt nem ratifikálta. A Belarus köztársasággal a megállapodás aláírása jelentős esemény, és üdvözlöm. Remélem, hogy a keleti partnerségi országokkal a kihívások ellenére vagy pedig a kihívások miatt jól fog alakulni a kapcsolat. Ha mi nem lépünk ő feléjük, akkor esetleg valaki más teszi ezt meg. Emberi jogok tiszteletben tartása a következő téma, ez rendkívül fontos az EU jövőbeni, EU Belarus köztársaság jövőbeli kapcsolatai tekintetében. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Az emberi jogoknak milyen szerepe volt a tárgyalások során? Különösen gondolva arra a tényre, gondolva, hogy a belorusz köztársaság az egyetlen olyan e- európai ország, ahol még mindig van halálbüntetés. Aztán a monitorozás és a megállapodások vissza nyomon követésében a parlament részt fog venni. A megállapodás 19-es cikke alapján ez a közös visszafogadási bizottság évben bizottsági képviselők lennek, és lesznek is tagállami kép- szakemberek fogják őket támogatni. Biztosítani kell azt, hogy a parlament is részt vegyen ebben a munkában. Az előző napirendi pontban is említettük már ezt a, ehhez hasonló témát, de szeretném felkérni a bizottságot, hogy a jövőbeni megállapodásoknál vizsgálja fölül a, ennek a bizottságnak a összetételét. Árnyék előadók mindkét jelentés esetében szinte ugyanazok a személyek, úgyhogy Huk orrat kérem, hogy akkor most foglalkozzon a vízumkiadás kérdésével is. Ez egy fontos téma, elnök úr. Tudjuk, hogy a Belarus köztársaság még mindig messze áll attól, hogy az emberi jogi és demokratikus kérdésekben jól teljesítsen. Ugyanakkor ez a bizomkiadási megkönnyítéséről kötött megállapodás, ez előnyös, a civil társadalmat támogatja, és ösztönözni fogja az emberi jogi témákban is az előrelépést az országban. Kozok kollégám, aki a Belarus témában szakértő, nagy támogatást adott nekem a munka során. Ahogy a bizottság képviselője említette, hosszas tárgyalások előzték meg. 2011-ben kezdődtek a tárgyalások, aztán 2014-ben folytatódtak. Nagyon jó a magyarázatot írt Szilva Costa a Szonya titkárság részéről. És fontos, hogy tíz nap lesz a végrehajtásra, úgyhogy ez jó, gyors indulás. 35 euróba fog kerülni a vízum, de a gyermekek és más személyek nem is kell, hogy fizessenek. Egyszerűsített le ezt az eljárás. De az is hangsúlyoznunk kell, hogy nem az EU, hanem a tagállamok adják ki ezeket a vízumokat. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a, a tagállamoknak itt fontos szerepe lesz illetve felfüggesztésre is lehetőség van, hogyha az emberi jogi problémák merülnek fel. Reméljük, hogy a civil társadalmat tudjuk támogatni ezzel a megállapodással. Az árnyék előadók a múlt héten találkoztak, és a frakció, hét frakció közül hat frakció jelezte, hogy támogatja a témát. A szakbizottságban márciusban fogunk szavazni, és aztán ezt követően a plenáris előmegy még mindig márciusban, Strasbourgban, úgyhogy remélem, hogy ezt el tudjuk foglalni fogadni. Ugye a Brexit miatt új előadót kell kinevezni, de én azért majd a tévén követem az eseményeket, és nagy örömre szolgált, hogy ebben a bizottságban dolgozhattam. Köszönöm szépen, Huk úr! Árnyék előadók! Őket is kérem, hogy mindkét témához szóljanak hozzá. Néppárti árnyék előadó Blaga úr, de Blaga úr itt van? Akkor öné a szó. Öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Blaga úr nevében fogok hozzászólni. Én nem Blaga úr vagyok, hanem Bogdan úr. Én, ön előtt van mindkét névtábla, megpróbáltam valahogy ki okoskodni, hogy vajon melyik tartozik önhöz. A román nyelven fogom folytatni. Köszönöm a szót. Szeretnénk eh, köszönetet mondani Vitanov úrnak, a néppárt támogatja a megállapodást az Európai Unió és Belarus között a visszatérésekről, azon egyének esetében, akik illegálisan tartózkodnak az EU-ban. A tagállamok által kért visszatérések száma pozitív tendenciát mutat, annak dacára, hogy nincs még visszatérési megállapodás. 89%-át sikeresen végre is hajtják, és szeretnénk, hogy ez a szám tovább javuljon akkor, amikor a visszatérési megállapodás hatályba lép. Köszönetet mondunk Huk úrnak is, a bevezető szavaiért. A néppárt egyetért a megállapodás javasolt szövegével az EU és Belarus köztársaság közötti vízumkönnyítés témájában. Ha megnézzük azt, hogy a mennyi vízumot utasítanak vissza, 2018-ban azt látjuk, hogy mindössze 0,3%-ról beszélünk, 9,6%-kal szemben, ami az átlag. Vannak ö, problémák az emberi jogok kapcsán Belarusban, de ne felejtsük el, hogy hasonló helyzetben voltak ma a az Európai Unió részét képező kelet-európai országok is a 80-as, 90-es években, és most mégis működőképes demokráciáknak tekinthetjük őket. Ha romlana a helyzet Belarusban, akkor az Európai Unió felfüggeszthetné ezt a megállapodást, de remélhetőleg ez soha nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Strik asszony kívánna hozzászólni. Köszönöm, az általános aggájainkat már felvetettem, de hogyha visszatérési megállapodást nézem Belarusszal, szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért Vitanovúrral. Nagyszerű volt az együttműködés ugyanis. Maga a visszatérési megállapodás a tagállamokat nem kötelezi arra, hogy a megfelelő régióba kerüljenek vissza, sőt, a formális megállapodások prioritásként való kezelésére sincs kötelesség, az informális megállapodásokat is ö, használhatják, és a biz, biztosítékok tekintetében még látok kockázatokat. Most, hogy a mandátum, most még csak a tanács hozta létre, persze a szerződésben is szerepel ez, szeretném, hogyha a bizottság már a mandátum kidolgozásába is bedolg, bevonna minket, és ahogy a bizottság mondta, az emberi jogok kérdése itt uh, nem jelent kockázatot, mert a menedékkérelmi eljárást az érintett emberek már lefolytatták. Az irreguláris migráció megerősítése nagyon fontos, hogy meg kell erősíteni a határokat, hogy ne ragadjanak az emberek a tranzitországokban, ezért kérem, hogy az ilyen együttműködéseknek az emberi jogi oldalát jobban figyelj, oldalára jobban figyeljünk oda. Fandarin Lusa urat nem látom, az ID árnyék előadóját. Az ID részéről kíván valaki hozzászólni? Vandrusa úr nevében? Visznyevszka képviselő az, hogy az EKR részéről kap szót akkor. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR támogatja ezt a visszafogadási megállapodást is, csak úgy, mint a vízumkönnyítési megállapodást. Számunkra pozitív politikai jelzést jelent ez Belarus irányába el akarjuk mélyíteni a kulturális, oktatási, tudományos kapcsolatainkat ezzel az országgal, és lehetővé tenné mindez az emberi kapcsolatok javítását is. Nincs sok időnk, úgyhogy nagyon röviden szeretnék gyorsan köszönetet mondani a két előadónak, Huk és Vitanov uraknak köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében Rego asszony lenne, de nem látom őt a teremben. A GUE-ból más nem, jó? Nem. Breyer úr a másik témának a raportőre szeretne hozzászólni? Mikrofon nélkül szól hozzá a képviselő úr. Yes, uh, thank you very much, Chair. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, amit a kollégák már előttem is mondtak, hogy Belarus diktatúra, az egyik olyan, egyetlen olyan európai ország, ahol a halálbüntetés még életben van. Ezt fejbelövéssel hajtják végre. Az ENSZ külön megbizotja azt mondta tavaly, hogy az emberi jogi helyzet Belarusban stabilnak és nyugodtnak látszik, de jelentős előrehaladást nem látunk, és ez aggasztó. Különösen azért, mert a szólásszabadság és a médiaszabadság tovább korlátozódik, ez a kritikus hangok elnémítására irányul. A Human Rights Watch szerint az éves jelentésükben azt mondják, hogy a civil társadalmat és az aktivistákat elnyomják, és a kormány önkényesen elítélt nagyon sok újságírót, illetve környezetvédelemért tüntető szemét. Remélem azt, hogy a vízumkönnyítési megállapodás meg fogja erősíteni a cserét, és egy nyitottabbá teszi ezt az országot, segíti az átalakulásban, és az emberi jogi jogvédők munkáját is megkönnyíti. A vízumkönnyítés tekintetében arra szeretnénk emlékeztetni Belaruszt, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsa, és a demokrácia elvét se veszítse szem elől. Köszönöm, az árnyők előadók mind szót kaptak, ahogy látják, Pariet asszony ö, és itt ingatja a fejét. Aggaszt bennünket a helyzet, hogy a notórius belarusz kormányzat hogyan viselkedik, Lukasenko elnök a szovjet idők óta ott van, úgyhogy a visszafogadás kérdése ugye nagyon fontos, de ne felejtsük el azt, hogy Belarus milyen ország. Huk és Vitanov urak árnyék előadói ennek a két kapcsolódó témának, Úgyhogy jogos, hogy most, hogy meghallgatták az árnyék előadókat, önök ismét szót kapjanak. Vitanov úr, parancsoljon. Köszönöm. Igen, mint árnyék előadó, a második témában én is szeretnék hozzászólni. A vízumkönnyítésről és a visszafogadásról szóló két megállapodás kéz a kézben halad a tanácsban, és ez jó a bizottsági statisztikák alapján a legmagasabb szintű Schengeni, és legmagasabb számú Schengeni vízumot adják ki. A Belarusnak a legalacsonyabb a visszautasított vízumok aránya. 60-ról 80-ra növekedett, 80 euróra növekedett a vízum ára az új vízum kódex miatt. Az EU-Belarus vízum könnyítési megállapodásánál sokkal alacsonyabb árat irányoz elő, ez is elhangzott már. És ez az egyik oka annak, hogy együttműködünk a kollégákkal, hogy a két témában a lehető leggyorsabban haladjunk, hiszen minél hamarabb, minél később lépnek hatályba a megállapodások, annál tovább kell magasabb árat fizetniük a vízum kérelemért. A gazdasági humanitárius tudományos és más fejlődésnek és kapcsolatok fejlődésének nagyon fontos alaptétele lesz a két megállapodás elfogadása. Húk úr! Egyetértek, hogy a e két témában szintén nagyon fontos az együttműködés. A csempészet vagy az embercsempészet helyett a vízumkönnyítés legális utat, módot enged az embereknek arra, hogy Belarusból az EU-ba utazzanak. Fontos emlékezni arra, hogy a csempészet egyébként kétoldalú, úgyhogy ez, azokat az európaiakat is védenünk kell, akik Belarusba utaznak, hogy ezt jogszerűen tehessék, és hogy megfelelő védelmi mechanizmus álljon rendelkezésükre, amikor ebbe az országba látogatnak. Ezért is fontos a két fájl összekapcsolt kezelése. Elnök, köszönöm. Párját asszony, öné a szó. A elszóra, hát nagyon le vagyunk maradva, hiszen még az e, e bizonyítékok témája is itt van előttünk, úgyhogy kérem, nagyon gyorsan foglalja össze az elhangzottakat. Thank you. I will be very brief. Uh, just a... Köszönöm szépen, tényleg nagyon rövid leszek. Néhány szót az emberi jogi kérdésekről. Nyilvánvaló, a visszafogadási megállapodások nem befolyásolják a nemzetközi jogot és az azokban meghatározott jogokat. Másrészt viszont a vízum ösztönzési megállapodás, vagy kedvezmény megállapodás egyértelműen jelzi, hogy mindkét fél számára fontos volt, fontosak az emberi jogi és demokráciai elvek. Az eddigi EU vízum egyezményekben ez még nem volt benne. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy összefoglalta ezt. Ráadásul ilyen röviden, ez sokat segít minket abban, hogy át is térhessünk a következőre, némi késedelemmel, bár a, az elektronikus, az elbizonyítékokkal kapcsolatban még mindig lesz egy tárgyalásunk. Köszönjük szépen, hogy a bizottságban, az igazgatóságnál eh, hajlandók velünk együttműködni. Köszönjük szépen. <laughs> I can. We need to manage. I can see that. Thank you so, so now, please, let's proceed. As I said, we are somewhat. Jó, akkor eh, mm, folytassuk. Egy kicsit eh, késésben vagyunk, de nagyon érzékeny a következő dokumentum, amelyet a legutóbbi ciklusból örököltünk. Tulajdonképpen be kell hozzuk a... Kérek mindenkit, hogy eh, csendesedjen el. that is the most relevant file, legislative file of us. Nagyon fontos eh, dokumentum ez eh, a bűnügyi együttműködés. Az elektronikus együttműködés és a, az elektronikus bizonyítékok. Szippel asszony az előadó. Ez a javaslat harmonizált eh, szabályok, a jogi képviselők a bűnügyi eljárások bizonyítékgyűjtéséhez. Két dokumentum tehát ez. Uh, e evidence and the, uh, the directive for appointing legal representatives. Az elektronikus bizonyítékokról és uh, evidence in judicial proceedings in criminal matters. Let's see Tehát uh, nézzük akkor a először szépen asszony, mint előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az árnyék előadóknak, akik nagyon szorosan együttműködtek e dokumentumban, és köszönöm mindenki másnak, aki a módosítókat benyújtotta. November végén, ha visszemlékezünk, akkor összesen 841 módosító érkezett be a javasolt jogszabályra, és 26 a javasolt irányelve, az irányelvtervezetre, és januárban már minden nyelvi verzió megvolt. A módosítók számát tekintve több kollega vett részt, és úgy gondolom, hogy két dolog egyszerűen világos. Először is fontos, nagy érdeklődés van minden politikai frakcióban és nél is, nemzeti csoportnál az érdeklődés ez iránt, a dokumentum iránt, és nagyon fontos, hogy jobb egyensúly legyen a az igazságszolgáltatás elvárásai és az alapvető emberi jogok elvárásai között. A kollégák döntő része nem fogadja el a bizottsági javaslatot, mint olyat, hiszen ennek az a célja, hogy egy olyan mechanizmus jöjjön létre, amely egy tagállami hatóság számára lehetőség nyílna arra, hogy közvetlenül feltárjon minden jellegű adatot egy másik tagállam szolgáltatóitól, anélkül, hogy tájékoztatást adna annak az országnak, ahol a szolgáltató működik, sem pedig az érintett személy számára. Így, tehát nem tiltakozhatna a közététel elől sem. Ezzel ellentétben szeretnénk azonban, hogyha a szolgáltató országát nagyobb mértékben bevonnák, ezen kívül pedig a különböző kollégák azt is kérték, hogy vonjuk be azokat a az országokat, ahol az érintett személynek az állandó lakhelye van, ha az ismert. Zárójelben. A bizottság szerint ez csak akkor szükséges. Ez csak nagyon csekélyszámú eset kapcsán lenne szükséges. A bizottság javaslata általában véve a 82 per 1-es cikkre épül a kölcsönös bizalomra. Egyetértünk abban, hogy a kölcsönös bizalom az európai együttműködés sarokköve, de nem eh, lehet föntről elrendelni, és soha nem lehet eh, pusztán, tehát eh, vakbizalomnak tekinteni. Nyilvánvaló, hogy a hetes cikk, tagáll, cikkes tagállamok eleve gyanúsak e szempontból, de úgy tárgya, tám, tájékoztattak, hogy az Egyesült Államok is aggódva tekinti ezt a fajta bizalomra épülő eljárást. A 81-es cikk ezen kívül a bírói együttműködésről beszél bűnügyekben, a bizottság javaslata pedig teljesen újan kívánja értelmezni ezt, mint mondtam, az egyik hatós tagállam had, had, hatósága egy mag, és egy másik tagállam magánentitása között. Ne feledjük el, hogy az eddigi munka alapján, ugye tavaly, amikor harmonizálni kívántuk a rendelke, rendelkezéseinket, a bűnügyi igazságszolgáltati rend, eh, rendszerek eltérőek, a szankcionálási rendszerek eltérőek, a gyanúsított és igazságszolgáltatás közötti szabályok eh, különböznek az adatgyűjtés, bizonyítékgyűjtésre vonatkozóan, stb. A, ellenzem azt is, hogy a hagyományos állami felelősséget magánvállalatokra helyezzék át. Ezért a jelentés azt javaslom, hogy egy olyan, olyan értesítési mechanizmust vezessünk be, amelyben kötelező az érintett tagállamokat érinteni a területükön folyó nyomozásokról. Az igazságszolgáltatási hatóságoknak tisztább, tisztában kell lenniük az új bűncselekményekről is, akár a saját területükön, akár a szomszédos országban. A különböző módosítók alapján pedig úgy látom, hogy sok kollega osztja ezt a véleményemet. Az is igaz, hogy egy ilyen értesítés meghatározása és a, az igazságszolgáltatás elvárásai és az alapvető emberi jogok közötti egyensúlyhoz kapcsolatban is eltérő vélemények vannak közöttünk. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a, az értesítési mechanizmus a többi módosítást is igényli, adatvédelmi eljárás, biztosítékok, eljárás hossza, stb. De vannak még kérdések a hatóság meghatalmazására és az adatátvétel biztonságos csatornáira vonatkozóan is. Nos, mindezt tehát a kollégák különböző véleménye, és most megadom az, az előadóknak, a, az árnyék előadóknak a szót, hogy elmondják ők is a véleményeiket. Köszönöm szépen. Madame Sipel. Köszönöm Sipel asszony, hogy bemutatta ezt a jelentést, tehát ez egy elég érzékeny téma, és nehéz. Összefoglalta, hogy mi az eltérés, mi a különbség a parlamenti pozíció és a tanácsi pozíció között és ezért is van olyan sok módosító indítvány. Hallgassuk meg az árnyék előadókat, hogy van-e mozgástér, és meg tudnánk-e oldani a nehézségek egy részét. A néppárt képviselőt hallgatjuk meg először, Léner szór, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nunumela úr az árnyék előadónk, de sajnos nem tudott eljönni a mai ülésre, ezért azt kérte, hogy mutassam be az ő véleményét. 94 módosított nyújtott ő be, és ahogy az előadó is mondta, biztosítani kívánjuk a megfelelő egyensúlyt, hogy mechanizmus hatékony legyen, ugyanakkor védjük az alapjogokat, és jogbiztonságot is tudjunk garantálni a szolgáltatók számára. Melo úr néhány témát szeretne említeni a módosítókkal kapcsolatban. Aztán, ha három évről lecsökkentjük két évre az adatovábbítási határidőt, hogy, tehát ha ezt két évre lecsökkentjük, az nagyon fontos lenne, és az elektronikus adatvédelem nagyon fontos az ilyen bűncselekmények esetében. Az általános három éves küszöb az megfelelő egyensúly lesz a hatékonyság és az arányosság között. Az előadó az öt évre javasolja az általános határidő felemelését, de komoly, súlyos bűncsekmények esetén Meló szerint azért ez túlságos lenne, és belga és német példákat is hozott erre vonatkozóan. Aztán az európai nyomozási parancsok esetében fontos az adattartalom, és ilyen esetben ugye felmerül a kockázata, hogy súlyos bűncselekményeknél büntetlenül maradhatnak az érintett személyek. Aztán a jelentési rendszer, itt az adatartalom esetében merül ez föl, és csak akkor lehet megtagadni, hogyha a ország, amelynek az adatot kell biztosítania, az feltételezi és alaposan feltételezi, hogy az érintett személy nem a kérelmező országban tartózkodik. A tíz, év a, a tíz nap itt a határidő, és itt nem csak a döntésre van lehetőség, hanem adattovábbítás megtagadására is. Aztán a végrehajtó hatóságok számára az a jog, hogy további adatokat is kérhessenek, ha ez megalapozott. Az előadónak kicsit más a javaslata, mert ő úgy gondolja, hogy rendszeresen be kell vonni az érintett tagállamok hatóságait, azon tagállamokat, ahol a végrehajtásra sor kerül, és eredmény, ennek eredményeként Melló úr úgy gondolja, hogy komplex a javasolt eljárás, mint a jelenlegi EIO eljárás tagállamok számára ahol eh, szolgáltatók, szolgáltatók jogi képviselői vannak jelen, például Írország esetében, ugye több ezer igényt fognak kapni az egyéb tagállamok részéről, és ez lehet, hogy eh, nehézséget okoz majd a túlságosan leterheli ez ilyen ország hatóságait. Aztán a 8 eh, órás határidő a legsúlyosabb esetekben, a bizottság 6 órát javasol, a előadó 24 órát, és továbbá az Európai Őrzési Parancsra vonatkozóan is van egy további javaslata. A kompromisszumos módosító indítványokat a lehető leghamarabb szeretné, hogy kidolgozzuk, és a néppárt számára nagyon fontos, hogy az adatkategóriák lehetővé kell te, tegyék a nyomozó hatóságok számára, hogy beazonosítsák az elkövetőeket, és mindezt ugye a néppárti perspektívából mondjuk végül is. A cél közös, ahogy az előadó is mondta, fel kell gyorsítani a bűncselekmények elleni harcot, ehhez fel kell használni az elektronikus bizonyítékokat, harmonizált szabályokat kell alkalmazni. Úgyhogy elnök úr, úgy gondolom, hogy van itt mozgástér, hogy választ adjak a kérdésre, de kezdjük meg ezt a munkát. Lenners úr, Körner úr a Rinyó frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Cipel asszonynak, és a árnyék előadóknak, kollégáknak is. Nagyon sok módosítót állítottak össze, sok munka áll előttünk. Általánosságban az eszköz nagyon Európa barát bizalomról szól. Mennyire bízunk a más tagállami hatóságokban, mennyire bízunk abban, hogy az alapjogokat, a jogállamiságot betartják. És ez az egységes piachoz is kapcsolódik. Készen állunk-e arra, hogy vállaljuk a következményeit mindennek az egységes piacra való hatását? A hatékonyan kell fölépni a bűncselekmények ellen, ezzel egyetértünk a néppárttal, és nem szabad, hogy a digitális szolgáltatások nyílt piaca sértse a jogbiztonságot. Több olyan eset van, amikor rossz módon, nem megfelelő módon használják mindezt fel, és az alapjogokat is sértik, ezért föl minden védzáradékot ki kell alakítani ahhoz, hogy ezt meg lehessen előzni. A GUE-val is egyetértünk, önmagában a tájékoztatási rendszer nem fogja biztosítani a megcélzott védzáradékokat ezért javasoltam módosító indítványokat, amelyek egyrészt a vétáradékokat is figyelembe veszik, de a hatékonyságot is biztosítják. Szeretném, ha kompromisszumos módosító indítványokat tudnánk kidolgozni az Európa barát frakciókkal, hogyha az adatkérésnek az oka csak az, hogy beazonosítják a személyt, a határon átnyúló igény a szolgáltató lokalizációját szolgálja, vagy pedig, hogy a hetes cikk hatája alá tartozik-e, a hetes cikkes eljárás alá tartozik-e az ország, amely kiadja ezt. Ezek kérdések. Tehát biztosítani kell a nem tartalmi adatok továbbítását, aminek a célja a személyek beazonosítása, és a hetes szikes országokra kell korlátozni mindezt. Vannak védett szakmák, mint például az újságírók szakmai, és ezekben a esetekben meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Az esetek 95%-át az új rendelet fogja lefedni, továbbá meggyőződésem, hogy egy olyan IT infrastruktúrát kell felállítanunk, amely biztosítja a szolgáltatók és az igazságszolgáltatási hatóságok közötti adatcserét, kommunikációt, ezt az előadó is említette, biztonságos csatornákat kell kialakítani. Ezzel a megközelítéssel a többséget tudunk, nagy többséget tudunk kapni a parlamentben, a tanácssal szemben, és azt se felejtsük el, hogy nagyon nehéz tárgyalások állnak előttünk a trialógus során, ezért fontos, hogy a parlamentben nagy többség támogassa minket, és várom a kompromisszumos módosítók kialakítását. Thank you, Mr. Köszönöm szépen Lagorinski úr, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönetet mondok az előadónak is az óriási munkáért. Valóban óriási ügyről van szó, nagyon sok munka, nagyon nagy áttekintést igényel, és csodálatos munkát végez az előadó. Támogatjuk általánosságban a főirányvonalakat, és a javaslatainak a tendenciáit. Különösen támogatjuk azt, hogy a jogi képviselőkkel kapcsolatos rendelkezések bekerüljenek a rendeletbe. Ezzel egyetértünk. Támogatjuk azt az általános irányt is, amit megfogalmazott, de néhány területen pontosságra és jogbizony, jogbiztonságra van szükség az érdekelt felek esetében, illetve pontosabb definíciókra az eljárások tekintetében. Kezdjük azzal, hogy vannak adott kategóriák, ezek már létrejöttek, ezeket javasolta is a, az előadó, például a tartalommal kapcsolatos adatok esetében túlságosan korlátozott a fájl az elektronikus kommunikációs rendszerekre szeret, korlátozódik, szeretnénk itt további pontosítással élni. És még egy másik kérdés, ami definícióhoz tartozik, ez a végrehajtó állam. Azt szeretnénk, hogy egy kaszkád rendszerben tudjuk pontosítani az eljárás folyamatát. Először is azonosítani kell azt a helyet, ahol az információt tárolják és feldolgozzák. Ez legyen tehát az első pont, amit figyelembe veszük. Ezután nézzük meg azt, hogy a cégnek hol van a székhelye, a fő székhelye. Hogyha ez sem tagállamban van, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy a cégnek milyen más fiókjai vannak, esetlegesen tagállamban, és csak ha ilyet sem találunk, akkor fordulunk a jogi képviselőhöz. Egyébként ezt az irányt tartalmazza az Amicus Brief ügy is, amikor az Amazonnal kapcsolatos ügy volt az Egyesült Államokban. Szeretnénk a határokon elnyúló mechanizmusban a cégek tájékoztatási hatáskörét pontosítani, hogy a végrehajtó hatóságoknak bizonyos időn belül legyen lehetősége közbeavatkozni. Tudjuk, hogy működnek a hatóságok, tudjuk, mennyire túlterheltek, és köszönöm a néppárti képviselőnek, hogy ezt megemlítette, hogy az igazságügyi hatóságok mennyire túlterheltek már. Amúgy is lehetséges, hogy lesznek olyan esetek, amikor nem képesek, vagy nem hajlandóak a megfelelő időn belül tájékoztatást, értesítést nyújtani. Úgyhogy szerintem itt ezt a korlátozást tovább kell korlátozni, a hetes cikket cikk alatt lévő országokra, ahol az igazságügybe vetett bizalom megingott. Az igazságügyi tanácsülésén eh, Zágrában múlt héten azt hallottuk, hogy az igazságügyel kapcsolatos bizalom nem korlátozódhat azon országokra, ahol a hetes cikk szerinti eljárás folyamatban van, az alapjogokat máshol is biztosítani kell. Ez tehát a tanácsnak a véleménye. Hogyha egy hatóság úgy dönt, hogy nem tud vagy nem szükséges tájékoztatást adnia például a, az újságíróknak, akkor azt javasoljuk, hogy a vádemeléshez használható anyagok törlését próbáljuk megtiltani. A magáncégek, mint az internet cégek ne a védelem első vonala legyenek az be az előfizetőik alapjogával kapcsolatban. Ebben egyetértünk, de ha beszélünk velük, akkor világosá válik az, hogy fontos lenne, hogy ők dönthessenek arról, hogy visszaélést jelente egy kérelem, és akkor legyen joguk vagy többi információt kérni, mielőtt döntést hoznak, vagy a végrehajtó hatósághoz fordulni. A nem elismerés és nem végrehajtás alapján való kivételek. Hogyha egy határozatot nem hajtanak végre, az azt jelenti, hogy az európai nyomozási határozata kapcsolatban lépünk, ennek a, a értelmében lépünk tovább. Ha egy olyan különleges ügy van, ahol az európai nyomozási határozatot kiadták, akkor végig kell gondolni azt, hogy majd az ebbe a keretbe tudjuk végső soron integrálni az e-bizonyítékról szóló jogszabálycsomagot. Hiszen a nyomozási határozatról szóló jogszabályok lefedik ezt. A kritikus infrastruktúrát is a befogadhatóság egyik feltételéként vissza kéne tennünk a szövegbe, és még egy, az Európai Emberi Jogi Bíróság bírósága kérdése alapján mi történik akkor, hogyha a befogadhatatlanságot állítanak meg a bizonyíték tekintetében, de az egyik országban, aki érintett az ügyben eh, befogadható, a másikban nem, akkor mi a helyzet? Hogyha már ott van az orrunk előtt a bizonyíték. Ezzel kapcsolatban érdemes lenne egy módosítót benyújtani, hogy ezt a padhelyzetet feloldjuk. Tehát ott vannak a hetes cikk szerinti eljárások, ott van a különböző országok közötti bizalmatlansága az egyes országok igazságszolgáltatásában, és ott van a hatóságokkal kapcsolatos bizalomdeficit, illetve a hatóságok túlterheltsége. Ezeket mind figyelembe kell venni, tehát nagyon fontos, hogy az új jogszabályokat alaposan gondoljuk át, és nem véletlen, hogy az adatok egy bizonyos országokban vannak, a beperelt személy vagy a bűncselekmény pedig egy másik országban. Ez nem véletlen. Nézzük meg az Axel Springer kiadó Szlovákiában. Ez az egyetlen független médium, ami megmaradt Szlovákiában. De hol tárolják az adatokat? Hát nem Szlovákiában tárolja az Axel Springer az adatait, hanem Szlovákián kívül. És nem gondolom, hogy ez véletlen volna. Úgyhogy kétszer is gondolkozzunk el, mielőtt az ilyen jellegű megoldásokba beleszólunk. Köszönöm. Most az ID frakció képviselőjének adok szót. Köszönöm, elnök úr! Először is az előadónak és az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani technikai dosszié, komplex téma, de nagyon fontos, mert gyakorlati következményei lesznek a bűncselekmények elleni fellépésben. Az előadó szövege talán túlságosan módosítja a bizottsági javaslatot. A bizottsági javaslat szerintünk kiegyensúlyozottabb, és inkább amellett állnánk ki, állnánk ki például az adatkategóriák tekintetében, 16 módosító indítványt nyújtottam be. Ezek célja az eszköz hatékonyságának a növelése, a terminusok, a határidők, adatállási határidők módosítását javaslom, aztán javaslom, hogy vegyük jobban figyelembe az igazságszolgáltatási rendszer fragmentált jellegét. A néppárti kolléga már néhány témát említett, ezeket nem ismétlem meg. Az értesítés szigorúbb, mint az eredeti javaslatban, de szerintem túllép az észszerűség határán, hiszen fontos, hogy gyorsan lehessen a nyomozásra szükséges adatokat elérni. Dolgoznunk kell azon, hogy olyan kompromisszumokat alakítsunk ki, amely minden pontban természetesen az emberi jogokat is tiszteletben tartja. A technológiai kérdések és az emberi alapjogi kérdéseket kell összeegyeztetni. Ez több ponton megjelenik a téma tekintetében. Aztán a büntetőjogi, a büntetési határok, korlátok, itt is szerintem a bizottsági javaslat jobb. Tehát legyen minimum három év elzárás, és nem pedig az előadó által javaslott öt év a végrehajtás tekintetében. Úgy gondolom, hogy a hatályból több országban kiesnének olyan digitális bűncselekmények, amelyek esetén pedig fontos lenne a végrehajtás. Olaszországban négy éve büntetik a stalkingot, és ez például az öt éves határidő esetében kiesne a hatályból. Fontos, hogy az eszköz gyors legyen, de biztonságos, hatékony is. Minden részes fél jogait tiszteletben kell tartani, a nyomozásban, eljárásban résztvevő személyek jogait is tiszteletben kell tartani, de nem szabad a túlzásokba esni. Néhány módosító ilyen intézkedéseket tartalmaz, mert ezzel csak fölhigítjuk a tárolási határozatok és a digitális bizonyítékok tárolására vonatkozó eljárásokat is. Úgy látom, hogy az EKR-től nincs itt senki, úgyhogy a GUE-t hallgatjuk meg, ezt asszonyt. Ja, also ich glaube, es geht nicht nur darum, so schnell wie möglich Daten von Köszönöm szépen. Azt hiszem az adatok átvitele és a, ennek a hatékonysága, ahogy az előttem szóló mondta, nem annyira fontos, hanem az, amiről inkább a Renyús kollega beszélt, hogy mennyire vagyunk biztosak abban, hogyha az adatok átvitele, különösen ha más tagállamokra irányul, mennyire biztosak vagyunk tehát abban, hogy az emberek alapvető jogait védjük a személyes adatoknál. Nem csak a hetes cikkei országok kapcsán merül ez fel. Tudnunk kell, hogyha megnézzük, és a, a tanácsnak a szerződésszegéses eljárás és az összes többi eljárás, hogy mennyire hosszas, és eh, most ezt az eszközt akarjuk alkalmazni. Meg kell, hogy mondjam, hogy szkeptikus vagyok ezzel az eszközzel kapcsolatban, de ha már alkalmazzuk, és ugye látni, hogy milyen kompromisszumokat eh, teszünk, tehát ha már alkalmazok, akkor úgy gondolom, hogy az alapvető jogok kérdését érvényesíteni kell. Ezért nem, persze nem akarom megismételni, amit a kollégák már említettek az ők, a zöldektől, a, a renyútól, meg az előadó is, amit mondott, hanem csak azt mondom, hogy egy, egy, egy háromszintes forgatókönyvre lenne szükségünk. A módosítókból át lehet venni, Preservation orders, itt ugye arról van szó, hogy a szolgáltatóknak ezt előírják, ehhez kell tartaniuk magukat, korlátozott lehetőségeik lesznek csak arra, hogy ne, fogadj, hogy ne adják, ne tegyenek eleget a, a beadvásnak, beadványnak, illetve az adatkérésnek, de a, ha valós elutasítási jogok vannak, azokat érvényesíthetik. Különbséget kell aztán tenni a második pontnál az adat, a személyes adatok és a, a csempészéssel kapcsolatos adatok között. Ez már egy kicsit differenciált megközelítés lenne. A következő pontnál úgy gondolom, hogy mind a szolgáltatóknál, mind a hatóságoknál ezt lehet biztosítani kellene, és hogy az előadó is említette, a végrehajtó hatóságnak arról is dönte, a, vég, a végrehajtó hatóságnak kell dönteni, de hogyha nincs e, ilyen határozat bizonyos határidőn belül, akkor a megkeresett szolgáltatónak az adatokat meg kell köt, küldeni. Úgy gondolom, hogy csak a, a végrehajtó hatóságnak kell megküldeni ezeket az adatokat, differenciálni kell, és a különleges eseteknél sokkal több garanciára van szükség, mint ahogy itt ezt leírták. A végrehajtó hatóság mindenképpen döntsön. Nem, nem. Tehát lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy a megkeresést ellenőrize, és indokolt esetben azt elutasítsa. Ez a privatizációs, ilyen feladat privatizációjánál rengeteg kockázat merül fel. Van még egy dolog, ami pedig a harmadik országokra vonatkozik, harmadik országok joga, konfliktus harmadik országokkal. Itt is úgy gondolom, hogy jobban figyelni kellene a hatósági kötelezettségekről, ahogy az EDS is ezt kéri. Itt eh, kiigazítása lenne szükség. Nem az amerikainak akarjuk egy európai verzióját hanem igenis mást kell csinálnunk, úgyhogy ezen a területen dolgozni kell, mert óriási különbség van az Egyesült Államok és a, a mi felfogásunk között. Úgyhogy ezt szerintem még ki kell tárgyalni. Jó, azt javaslom, hogy a bizottság rövid véleményét hallgassuk meg, ha akar, mert fontos lenne, hogy hogyan tudja a bizottság segíteni ezeket a kérdéseket. Szerettel asszony, önnek adom meg a szót, mielőtt az előadó újra szólna. Köszönöm szépen. Nos, a bizottság nagyra értékeli a parlament erőfeszítéseit e dokumentummal kapcsolatban, és azt hiszem, bíznunk kell abban, hogy jó megoldás lesz ami a hatékonyságra és az alapvető jogokra vonatkozik majd. Néhány dolgot hadd mondjak el először. Ne feledjük el, hogy az esetek többségében az elektronikus bizonyítékoknál a bírói és az igazságügyi hatóságok által megkérdezett adatokat a felhasználó a kibocsátó országban van. A statisztika szerint 94 százalékban úgyhogy ezeket nemzeti eseteknek lehet tekinteni. És eltérő helyzetek ezek attól, mint amikor házkutatásról van szó egy másik tagállamban, és ahol az együttműködési egy, az együttműködés az a az európai nyomozási határozaton keresztül valósulhat meg, és más hagyományos nyomozati eszközökön keresztül. Ami pedig a, ért, az értesítésre vonatkozó vitát illeti, és ennek a rendszernek a felépítését, és ami az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférést is biztosítja. Minden mindenféle megoldással, ami van, javítani kell az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférést, nem pedig nehezebbé tenni. Tehát nem összetettebb megoldásokra van szükség. A, ami az európai nyomozati határozat. Tehát ennél egyszerűbbre van szükség, nem bonyolultabbra. A parlament a bizottság által javasolt határozatokra, és nem a sürgős esetekre, hanem a szokásos e- e- esetekre vonatkozóan mást javasolt. Ezt üdvözöljük, és üdvözöljük azt a rendszert is, amelyet létre akarnak hozni, hiszen ennek működőképesnek kell lenni. Ami pedig a módosítók hatáját illeti, hogy korlátozzák, ugye erre vonatkozóan határértékek vannak, és ezek bizonyos helyzeteket kizárnak az eszköz hatájából. Óva intenénk azonban attól, hogy túlzottan korlátozzák ezt a hatályt. Ennek az eszköznek többletértékére értéket kell, hogy biztosítson, ezért mindenféle korlátozás, amely bizonyos nyomozati eseteket kizárna, csak nehézséget okozna. Ezt úgy gondolom figyelembe kell vegyünk. Az adatkategóriáknál pedig fontos a gyakorlat szempontjából az, hogy megőrizzük azokat az egyszerű lehetőségeket, hogy a szükséges adatokat megtarthassuk, és azokhoz hozzáférhessünk. Ez sok esetben azt jelenti, hogy ha túl szélesek ezek a, hat, a korlátok, akkor az a nyomozásokat fogja korlátozni nem csak az adat leírását, hanem az adat hozzáférést is. Végül pedig, de nem utolsó sorban, ez nem politikai vagy jelentés, vagy kérdés, inkább jogi. Két eszközt és egy irányelvet javasoltunk jogi okoknál fogva, mert különböznek a jogalapok. A az, hogy az irányelvet a jogszabályba vegyük fel, és ennek jogi szempont, véleményünk szerint jogi problémái lesznek, vagy jogi szempontok alapján nem lehetséges. Az európai digitális csererendszer biztonságos elektronikai átvitelt kell, hogy biztosítson az európai nyomozati határozathoz, és örülnénk annak, hogyha az eddigi munkát amit eddig végeztünk a parlamentnek, bemutathatnánk, mert nagyon érdekes, és talán az önök számára is ez e, lényeges lehet. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a bizottság teljes mértékben rendelkezésre áll, hogy együttműködjön a társjogalkotóval, hiszen ez egy rendkívül fokos dokumentum, és megvan a menetrendünk is hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor szépen asszonynak adom meg a szót, hogy összefoglalja. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyra értékelném, hogyha a bizottság a biztonságos csatornákra vonatkozóan valamit benyújtana. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy ez a jogalkotási munka a gyakorlatban működjön. Szeretnék reagálni minden témára, amit az árnyék előadók említettek. A, bemutatták a módosítókat és az indokokat is, és ennek alapján egyértelmű, hogy technikai és jogi szempontból is fontos ez a jelentés, de nagyon érzékeny kérdésekről van szó. Még egyszer szeretnék összetett mondani a kollégáknak, komolyan vették az elmúlt hónapban ezt a munkát. Az egyik legfontosabb téma itt a vita során az volt, hogy néhány frakció támogatja a jelentős tájékoztatási eljárást, a tárolási határozattal együtt, és az összes adatkategóriára vonatkozóan. Én azt javaslom, hogy az igényelt adat a javasolt, a bizottság által javasolt határidőn belül, ami általában 10 nap, ez a végrehajtó hatóság részéről felvetett ellenvetés hiányában kell, hogy érvényes legyen az adatok tárolása, illetve kiadása előtt mások pedig más rendszert javasolnak felfüggesztési hatály nélkül, és csak a bizonyítékokra vonatkozóan, és csak az érzékenyebb adatkategóriákra vonatkozóan. Itt a jelentéstevő hat, határozat ellenvetéssel élhet, de addigra az adatot már kiadta. Aztán egyéb vélemények is elhangzottak, hogy olyan vélemény is elhangzott, hogy mindez csak akkor kerüljön sor mindenre, hogyha másik tagállamban tartózkodik az érintett személy, vagy pedig az adatot másik tagállamban tárolják az adatokat, és egyébként a többi esetet pedig hazai esetnek kell tekinteni. Többféle elképzelés van, és az árnyék előadói ülésen már korábban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a Európai Parlament jogi szolgálatával valamint az Európai Bírósági határozatokkal is próbáltunk egyeztetni ezt a kérdést. A jogi szolgálatunk határozottan azt mondja, hogy támogatni tudja az én javaslatomat, illetve néhány frankció módosítóját, a tekintetben, hogy ne legyen irányelv, hanem a szolgáltatók legyenek kötelezettek arra, hogy jogi képviselőt nevezzenek ki. Ez csak akkor szükséges, hogyha Európában nincs ilyen, vagy nem európai jelenlétű ez a szolgáltató, és ezt a rendeletben kell kezelni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez jogilag megállja a helyét, és a 82-es cikk jogalapot ad ehhez, hiszen ez csak a specifikus eszköz esetében alkalmazandó eljárás lesz. egyetemű vált az, hogy az úgynevezett csak nemzeti eseteknél más tagállami hatóságok és más tagállamban tartózkodó szolgáltatók, szolgáltatók is kötelezettségekkel rendelkeznek, attól függetlenül, hogy hol található az érintett személy. Mindenkinek biztosítani kell ugye a saját területen az alapjogok teljesülését, és ez a szolgáltatókra is érvényes, tehát nem olyan egyszerű a területi elvet itt feladni, ezzel is foglalkoznunk kell. Értem, hogy több frakciónak az a kérése, hogy a kezelhető kell, hogy legyen az összes személy számára a értesítési rendszer. Kollégáink, én magam, az egész csapatunk Tárgyalni fogjuk ezeket a kérdéseket. A következő héttől indulva több elődői találkozót tartunk, és márciusra kompromisszumos módosítókat kívánjuk dolgozni. Mindenkinek fontos az, hogy jogilag megalapozott eszközt állítsunk fel, amely gyakorlati, végrehajtható és biztosítja az alapjogokat. Bízom abban, hogy amennyiben mindenki hajlandó kompromisszumra, sikerül megoldást találnunk, és ezt sokan fogják támogatni. Tudom, hogy magasak az elvárásai a bizottságnak. Itt a parlamentben végezzük el a saját munkánkat, és természetesen a intézmény közötti tárgyalások során egyeztetni fogunk a bizottsággal. És még egyszer szeretném megkérni a bizottságot, hogy a biztonságos csatornákra vonatkozóan nyújtson be valamilyen elképzelést, ezt jó magam és az árnyék előadók is nagyra értékelnék. Igen, Cipel asszony, igen, várjuk ezt, mindenki várja ezt a áttörést, jövő héten technikai találkozók lesznek, és megvan a lehetősége arra, arra hogy már márciusban szavazhassunk. Ez jó lenne, hiszen ez egy nagyon érzékeny kérdést érint, több konfliktus kell kezelni, több megosztó ez a téma, de mindannyian azt várjuk és azt reméljük, hogy mindenki szem előtt fogja tartani, hogy itt jogilag megalapozott kell, hogy legyen. Ugye a jogalap a 82-es cikk, a parlament jogi szolgálata is ezt megerősítette. Ez fontos. Fontos a kompromisszumok tekintetében is. És akkor most térjünk át a következő napi rendi pontra a kábítószer piaci kérdéssel. Még egyszer mondanám, hogy késésben vagyunk. Biztos megvan ennek az oka. Ugye három fontos témát próbáltunk itt megbeszélni az ülésünkön eddig. Biztos ez az oka annak, hogy késésben vagyunk. Most meghallgatjuk a kábítószer témában a szakértőket. Egy libe delegáció ment el Lisszabonba a kábítószer ügynökséghez 2019-ben és akkor meghallgattuk a delegáció vezető jelentését, Katarina Kinicsi jelentését idén hallgattuk meg az ő jelentését, és ő azt mondta, tehát nagyon érdekes újdonságokat, újságokat osztott meg velünk kábítószer importról, kábítószer gyártásról, előállításról. Két szakértőt hallgatunk itt meg. Üdvözöljük őket, Alexis Guzdil, az EMCDDA igazgatója, üdvözlöm, tehát a Lisszaboni ügynökség igazgatója, és Will van Kemert, az Europolt műveleti igazgatósága ügyvezető igazgató helyettese. Hallgassuk meg az ő prezentációjukat, és ezt követően először meghallgatjuk a koordinátorokat, és eszmeserét folytatunk. De ne felejtsük el, hogy még szavaznunk is kell, és 11.45-re be kell, hogy fejezzük a szavazást. A délelőtti ülés végére is tehetjük a szavazást. Ez egy egyperces szavazás lesz, de fontos. Folacht kollégánk jelentésére fogunk szavazni. Nem lesz hosszú a szavazás, de 12-ig be kell fejezni, mert annak nincs értelme, hogy azok az emberek, akik csak a szavazásra jönnek be, azokat megvárakoztassuk. Úgyhogy ezt ne felejtsük el, és Alexis Guzdéli a szó. Köszönöm, hogy eljött, és várjuk a prezentációját. Köszönöm szépen, elnök úr, én és uraim! Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek a szakbizottságok előtt, hogy az Európollal közösen készített jelentésünkről beszámolhassak. Köszönöm a kollégámnak, illetve az Európol igazgatójának a kiváló együttműködést. A jelentésünk célja az, hogy stratégiai elemzést nyújtjunk konkrét stratégiai és operatív ajánlásokkal, és ezt három évente elvégezzük. Ha megtennék, hogy a, az első diára kattintanak, a drog jelenség egyre globálisabb és egyre digitálisabb ezt részletesen is bemutatjuk a jelentésben. A második fontos pont, hogy minden drog esetében a rendelkezésre állás most legjobb a való az Európai Unióban. A fő üzenetünk ma az, hogy a szakpolitikák alakítására nagyon fontos, hogy hatással legyen az, hogy se természetes, se szintetikus eredetű drogokból, a legtisztább drogokból soha ilyen kínálat nem volt, és ráadásul az árak stabilak vagy olcsóbbak lesznek, mint valaha. És még egy dolog, amit ugyanebben a dimenzióban szintén, szintén nem tapasztaltunk öt évvel ezelőtt, az az, hogy egyre komolyabb erőszak és korrupciós ügyek fedezhetőek fel a drogok körül. Hollandiában tavaly egy ügyvédet öltek meg, vannak olyan tagállamok is, ahol a szervezet bűnözői csoportok között erőszakos összecsapásokra kerül sor, akár bombákat, akár kézigránátokat, vagy más támadásokat hajtanak, vetnek be, vagy hajtanak végre. Úgyhogy most már nem Afrikában zajlik ez, hanem az Európai Unióban. Fontos az Európai Unió számára ezzel tisztában lenni, hogy a tagállamok ennek és az EU is ennek megfelelően lépjen fel. Azt is fontos tudni, hogy az elmúlt 25 évben az EU-ban kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaztunk a drog jelenséggel kapcsolatban. Az eg- a keresletet és a kínálatot egyaránt próbáltuk csökkenteni, az egészségügy területén épp úgy felléptünk, mint a bűnüldözés területén. Azonban kihívást jelent az, hogy a szervezet bűnözői csoportok és az erőszak alkalmazása növekszik, ezért óvatosnak kell lennünk, és megbizonyosodnunk arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy feltart, fenntartjuk azt a modellt, ami összhangban volt az Európai Unió alapjogaival, és sikeresnek is bizonyos. A holisztikus perspektívából vizsgáljuk a droghelyzetet. Először részletezzük azt, hogy mik a drogpiac mozgatórugói, utána pedig a hatásokról és következményekről beszélünk. Kollégáim ezeket a témákat be fogják mutatni. Én most itt azt szeretném hangsúlyozni a következő dia segítségével, hogy a drogpiacnak milyen pénzügyi hatása van. Nagyon sok módon lehet, meg lehet becsülni a drogpiac méretét az EU-ban. Mi mit tettünk? Abból az adathalmazból alap, indultunk ki, ami a felhasználást illeti, Tudjuk, hogy ezzel alábecsüljük a drogpiacot valószínűleg, de legalább bizonyítékokból és tényekből indulunk ki. 30 milliárd eurósra becsüljük a piacot évente. Ez az EU kiskereskedelmi piacán a minimum becslés. a drogpiacból származó jövedelmeket újra befektetik súlyos és szervezett bűnözői cselekményekbe. Rendkívül opportunista módon, közvetlen vagy közvetett módon, akár még terrorista cselekményekhez is kapcsolódva. A drogpiac hatása, ahogy a jelentésben is bemutatjuk, először is a kapcsolat a terrorizmussal és a bűncselekményekkel, bűnügyi tevékenységekkel, aztán azt is vizsgáltuk, hogy milyen károkat okoz a drog az egyének, a családok és a közösségek számára, illetve a szabályos gazdaságra milyen hatása van, és a korrupcióra, valamint a közintézményekre milyen hatása van a droghelyzetnek. Hangsúlyozom a jogállamiság fontosságát, és azt, hogy a korrupció ellen fellépjünk, hiszen a korrupció és a közhatóságokra gyakorolt nyomás egyre növekedett. Most végig haladnék a különböző anyagokon. Először a kanabisz és a kanabinoidok. A kanabisz a legnagyobb ö, drogpiacsal rendelkezik az Európai Unióban. Piaci innovációt és a termékek diversifikációját tapasztaljuk, akár két évvel ezelőtthöz is képest. Két évvel ezelőtt beszámoltam a helyzetről, hogy milyen új termékeket fejlesztettek ki az USA-ban, különösen azokban az államokban, ahol a legalizálták ennek a drognak a használatát, és felhívtam rá figyelmet, hogy ezen termékek előbb-utóbb illegális módon az EU-ba is ér- meg fognak érkezni. Ez meg is történt. Az Európai Unióban azt látjuk, hogy eh, az első alkalommal a svédek találtak ilyet, és ezeket a termékeket, amiket az USA-ban gyártanak, és amelyek 70 és 95 százalék között tartalmaznak kanabinoidokat, eljutottak tehát az EU-ba. Globális és digitális a veszély, ahogy említettem, tehát nagyon fontos, hogy felkészüljünk és felhívjuk a közlemény figyelmét is erre. Ahogy az elnök is említette a bevezetőjében, Európa a növényi kanabisz jelentős termelőjévé is vált. Ennek vannak környezeti káros hatásai is, valamint a termelésnek az egészségre is negatív hatása van. Illetve kapcsolódik mindez a szintetikus és új pszichoaktív anyagokhoz is, az Európai Unió területén ezeket is előállítják ugyanis. Az opiátok a legproblematikusabb, legfőbb problematikus drogcsoport ez. A heroin termelés esetében új fejleményeket tapasztalunk. Óriási kihívás az Európai Unióban ennek a témája, hiszen a prekurzorok nagyon sokszínűek, és nagyon nehéz ezeket ellenőrizni illetve a szervezett bűnözői csoportok gyakorlatai is változnak, valamint az útvonalak, különösen a déli útvonal feltörésével a szuezi csatorna egyre fontosabbá válik. Nem szabad szétválasztani a csempész útvonalakat, különösen amik Ázsiából irányulnak az EU felé, a pszichoaktív anyagok tekintetében, az új kereskedelmi útvonalaktól elválasztani, például az új sejemút Kína és hasonló országok irányából szintén érkeznek tehát ezek az anyagok. A konténerek igazgatása most nagyon gyakran kínai cégek feladata, és nagyon fontos lenne az ellenőrzések tekintetében a kínai hatóságokkal való szorosabb együttműködés, hogy ne jussanak át az anyagok. A kokain esetében sokan hallották már bizonyára, hogy az elmúlt években óriási változások történtek a csempész útvonalakban, különösen Rotterdam kikötője felől Antwerpen felé tolódott át a csempészet. Egy évvel ezelőtt 50 tonna kokaint foglaltunk le, csak Antwerpenben. További 50 tonnát pedig ö, lefoglaltunk, amelynek a végső célpontja Antwerpen kikötője lett volna. Mindenhol sikerült növelni a lefoglalt mennyiséget, de bár 5 évvel ezelőtt világos volt az, hogyha hogy több, hogy több mint 50%-át le tudjuk foglalni az Európába érkező kokainak, ma ezt nem látjuk ennyire világosan, de azt látjuk, hogy Antwerpen kikötője a fő célpont. Észak-Afrika egyre fontosabb tranzit térségé válik részben Marokkó, a szervezett bűnözői csoportok befolyása miatt, ami egyre növekszik Hollandiában és Belgiumban. Ezek egyre inkább Marokkót kezdik használni az Európai Unióba való átküldés előtti gyűjtőpontnak. A közegészségügyi konzekvenciákról beszélve azt látjuk, hogy a kokain egyre inkább elérhető, és amit nem látunk még, hogy a kezelési programokban vagy résztvevők száma növekedne. Azt viszont látjuk, hogy sok városban, Brüsszelt is beleértve, a crack formában elérhető kokain hatás vagy fogyasztása növekszik. Bár nem látjuk jelen pillanatban azt, hogy arányosan hogyan növekedne a fogyasztás, azt látjuk, hogy első információink alapján, hogy a helyzet változóban van, a kokaint már nem csak úgy fogyasztják, ahogy eddig nem csak abban a formában, hanem az úgynevezett crack formában is egyre inkább elterjedté válik. Az amfetamin, metamfetamin és az MDMA, ide tartozik az extazi is. Látszik, hogy a térképen, hogy hol gyártják ezeket. A 2015-17-ig tervezett eltelt időszakban itt találtak illegális helyeket a kollégáim. Ez a baloldali ábra. Látható, hogy egyre terjedik, terjed a gyártóhelyek száma, és az eredeti területekről tovább terjed. A 15 évvel ezelőtti állapot tehát sokat változott. Az usa kollégákkal eszmét cseréltünk erről a témáról, és azt az ijesztő információt kaptuk, hogy például a metamfetamin előállító óriási gyárat találtak, amiben mexikói kartellek is közreműködtek. Ez a jövő szempontjából nagyon ijesztő európai fellépést is igényel, és az is, hogy európai szinten szorosan együttműködjünk egymással is. A nemzetközi szervezet bűnözői csoportok ugyanis esetleges, hogy lehetséges jövőbeli cselekvési területnek tekintik Európát, Európán kívüli csoportok is. Az új pszichoaktív anyagok esetében a sötét pöttyök mutatják a felfedezett új anyagokat 2018-ban. Jelen pillanatban a friss információim szerint több mint 700 780 pszichoaktív anyagot követünk nyomon az Európai Unióban. A fő konklúzió, ideje felébrednünk, és ezzel kapcsolatban néhány fő ajánlásom is lenne a szakpolitikák alkotói számára is. Ez az információ akkor érkezett el hozzánk, amikor a tanács, a bizottság, a parlament meg fogják vitatni egyrészt a jelenlegi EU stratégia értékelését és egy új európai drogstratégiát fognak elfogadni. Meg kell erősíteni a holisztikus megközelítést, amit ezek az adatok mutatnak önöknek, a, szerintem ez a fő-fő üzenet Katrin de Bölen Európol igazgatótól és tőlem is, hogy ideje felébredni, nem folytathatjuk, nem engedhetjük meg azt, hogy olyan drogok terjedjenek, amiket még a prioritások között sem említünk meg. Egy időzített bombán ülünk, nincs időnk arra, hogy vesztegessük tovább az időnket, lépni kell minél gyorsabban. És amikor a több éves pénzügyi keretről és a szakpolitikai prioritásokról folynak a tárgyalások, nagyon fontos a szerepük ebben, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy a drogok megkapják azt a figyelmet, amit megél, ami megéleti őket, mert az egészség és a biztonság tekintetében is sokkal magasabbak a fenyegetettségi szintek, mint a korábbiakban voltak. És az EU-s tagállamok intervenciói alapján azt gondoljuk, hogy hát most már nincs drog probléma Európában, pedig épp az ellenkező a helyzet, növekszik a probléma, legalábbis a rendelkezésre állás problémája, illetve a használat növekedése tekintetében is. És a végső ö, üzenetem az, hogy nem várhatjuk meg, hogy olyan járványszerű probléma alakuljon ki, mint az USA-ban a fentanil esetében, lépnünk kell, hogy ezt minden áron elkerüljük. Ezért nagyon fontos a prioritásainkat átgondolni. Még nem értünk el ide szerencsére, de a rendelkezésre állás növekedése egyre nagyobb nyomást gyakorol a keresleti oldalra, és hogyha nem lépünk azonnal, lehetséges, hogy késsel, elkésünk, és egy új járványszerű használat fog kialakulni olyan katasztrófa helyzete, mint amit az USA-ban tapasztaltak. nem gondolhatjuk azt, hogy a mai kockázat nem ö, sürgető, igenis sürgető, és sokkal többet kell tennünk, mint amit eddig tettünk. Köszönöm, Kasztel úr! Javaslom, hogy akkor az Európol főtitkárának a jelentését hallgassuk meg. Sajnos 11.50-kor szavazás lesz. Azt kérem tehát, hogy nagyon lényegre törő legyen. Köszönöm, elnök úr, igyekszem. Nagy öröm, hogy újra itt lehetek a szakbizottságnál, és elmondhatom, beszámolhatok arról, hogy milyen kiváló ez a zászlósajónak is tekinthető együttműködés. Fontos a kábítószerkereskedelem és csempészés elleni harc, és az Európol igazságügyi szervek felismerték, hogy a piacok a transnacionális szervezet bűnözés alapját képezik. Fel kell lépnünk tehát a transnacionális kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben. Ez egy fontos munka, meg kell mielőbb el kell mielőbb végezzük. A fő mozgatók elsősorban a, a mozgatókra irányul. Azt kívántam ábrázolni, hogy hogy változott meg a szervezet bűnözők összeállása, a technológiájuk, új gyártási formák jelentek meg. Ugyanez vonatkozik a hatásokra is, hiszen új hatások vannak a piacokra, a társadalomra. A szervezet bűnözés éppen ezért nagyon hatékony igazságszolgáltatási választ is igényel. Ahogy Alexis is elmondta, ez egy globális és európai probléma, minden országban jelen van. Tehát először a legfontosabb üzeneteket szeretném elmondani a, az igazságszolgáltatás szempontjából a jelentés alapján. Meg kell, hogy mondjam, hogy a szervezet bűnözés véleményünk szerint a legnagyobb és a legszerteágazóbb kockázatot jelenti a tagállamoknak. Világos, hogy folyamatosan értékelni kell a, a rendkívül kockázatos szervezetbűnözői csoportokat, a, és azok hatását a digitális vállalkozásoktól kezdve a vállalatokon át a kormányzatokig. A szervezett bűnözés része a kábítószer kereskedelem, ami ugye jelentős bevételmi forrást is jelent a szervezet forrás, szervezett bűnözés számára a, globális és a, nemzet, és a nemzeti kábítószerpiacokon is. Az elmúlt tíz évben Hollandiában. Az elmúlt tíz évben nagyon sok tettenérés volt, ez például egy tíz évvel ezelőtti holland szintetikus kábítószergyárról. Most 2020-ban azonban már így látszik. A kép azt mutatja, hogy az egész egy hatalmas ágazattá vált, amely rengeteg pénzt termel. Igen nagy a kockázata tehát annak. Igen nagy ennek a kockázata a társadalomra. A szintetikus kábítószer, ahogy Alexis is mondta, rengeteg tanulmánytárgya. Hollandiában a tanulmányok azt mutatják, hogy akár 19, 19 milliárd eurós üzletágat is jelenthet. A pontos számok azonban nem ismertek, de a nyereség, amit a szervezet bűnözés lefölöz, és a, a kereskedők, és ezáltal a korrupció, a vállalatokat elérő hatások is jelentősek. A szervezett bűnöző csoportok a kábítószerkereskedelemben a legkiterjedtebb csoport, és nagyon sok más bűncselekménnyel, csempészés, embercsempészés, től kezdve a a korrupcióig minden területen meg találhatók, sok anyag kokaintól kezdve a fogyasztói piacon jelenlévő összes szintetikus kábítószerig mindennel foglalkoznak, és a teljes spektrumot, a teljes útvonalat is lefedik. A, a poli, a szerteágazó bűnözés már maffia szerve, szerű szervezeteket jelentenek. A maffiát ismerjük, valóban a kábítószer kereskedelem is ilyen jellegű bűnszervezetet jelent a mai napig, nagyon sok egyéb forma mellett. De vannak más bűnözői csoportok is, ahogy kollégám említette, az EU-n kívül egyre nagyobb hatással vannak egyebek között a kolumbiai, csilei, mexikai, kínai, nigériai, de marokkói szervezett bűnözői csoportok is működnek európai talajon. Az erőszak, amelyet a szervezett bűnözés ösztönözés generál, a kábítószerkereskedelemmel is együtt jár. A legutóbbi kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények Belgiumban, Svédországban a levélbombák voltak konkrét példaként. 2019-ben 334 lövöldözés, 248 bombatámadás volt, több mint 30-an meghaltak, és több mint 70-en megsérültek, és ez mind a a kábítószer azon belüli harcokkal fog, hozható összefüggésbe az érdekösszeütközések, kereskedelem, a döntéshozatal befolyásolása is mind ide tartozik. A, egy vámtiszt a, tehát mintegy 250 ezer euróval se, próbálnak átlagosan megvesztegetni, hogy hunjon szemet egy-egy beérkező kamion előtt. A pénzmosás is jelentős éppen ezért. Nem minden elem van, persze itt a, az ábrán, a technológiai innováció is nagyon erősen jele van. Az internetet használják az ügyfelek elérésére és az illegális kereskedelem kiterjesztésére. A a kapcsolatos tevékenységek tehát új területekre is kiterjednek, és ez az egyik oka, hogy a, az Európolnál az európai tagállamok megtámogatására egy külön csapatot állítottunk fel, globális kiber járőrözést is folytat ez a csoport, ellenőrzést. A jogi keretek és a kommunikációs eszközök nagyon fontos a, csak mm, ebben a, ezen a területen is óriási kihívást jelentenek az igazságszolgáltatás számára minden olyan esetben, amiben az Európa részt vesz. Ezért próbáljuk azokat a képességeket fejleszteni, amelyeket az Európai Bizottság is most támogat végül, de nem utolsó sorban rengeteg új geográfi földrajzi terület van, ami az illegális tevékenységek csomópontja, a csempész és környezeti bűncselekmények, kábítószerkereskedelem. A kábítószerre kapcsolatban Dél-Ázsia fontos, de a Balkán is. A Dél-Amerikában van a gyártás, a, a kokain 60%-át Kolumbiában állítják elő, és e, ezt mind az európai piacra szállják, és a teljes kokain minden, mintegy 90%-a Brazíliából is Európába kerül. Nézzük akkor, hogy milyen válaszok lehetségesek. Milyen kihatása van mindennek a, az igazságszolgáltatásra. Támogatjuk a tagállamokat a nyomozásban. Ezek forrásintenzív vizsgálatok külön figyelmet igényelnek, és ezért hoztam létre ezt a 2018-ban a nagyértékű megfelelési munkacsoportot. Magánszemélyek, bűnszervezetek, akik a legnagyobb kockázatot jelentik, amelyeket nyomon követünk, és a, a bűncselekmények tárgyainak lefoglalása is a mi feladatunk. 2018 óta a tagállamokkal együtt 28 operatív csoportot állítottunk fel, 40 nyolcra lenne még szükség, tehát nagyon fontos a munka. A, egy 48 millió a becsült értéke annak, a, amit a lefoglalásokon keresztül ö, szereztünk. Nagyon fontos, hogy nem EU tagállamokkal is az EU tagállamok mellett jobb legyen az együttműködés a Balkánnal, az Egyesült Államokkal, Balkánországokkal, Egyesült Államokban, annak érdekében, hogy ne legyenek új útvonalak Európába a kábítószerek számára. Mint említettem, a kommunikációs be, e, be lehetőségek, online kereskedelem az Európai Igazságszolgáltatás számára új kihívás. A 2020-as stratégiának célja, hogy segítsük etéren és a különböző igazságügyi szerveket. Önök is talán tudják, innovációs és technológiai munkát is végzünk, és erősítenünk kell a lefoglalásokat, a bűncselekmények, a bűntárgyak lefoglalását. Eddig a az igazságszolgáltatás a bűncselekményekből származó nyereségnek csak 5%-át tudta lefoglalni. E, tehát nagy a motiváció, és azt is biztosítani kell, hogy a különböző rendszereket harmonizáljuk a tagállamok között, és valóban tudjunk megfelelően reagálni. A pénzmosásnál pedig az Európol e, egy olyan központot kíván felállítani, amely segíti a gazdasági bűncselekmények és pénzmosással szemben a tagállamokat. Végül pedig ez az utolsó megjegyzésem, stratégiát kell kidolgozni, nem csak az igazságszolgáltatásként, hanem az Európai Uniós politikusként is. Európa továbbra is a nagyértékű műveleteknek a célpontja, és nagy a kockázata egyéb bűncselekményformáknak is. Hogyha azt nézzük csak, hogy a kör, milyen környezeti eredményei vannak a szintetikus kábítószer gyárt, gyártásnak 2015 óta több mint 900 illegális dömping érte súlyosan a társadalmunkat. Még egy mondat, amit Alexis is említett, azt hiszem ez a célja a lépéseknek is. Már most igyekszünk együttműködni önökkel, és a kollégák mind segítik majd a szervezet bűnözés elleni harcot, a kábítószerek ellen is. Köszönöm. Köszönet mindkettőjüknek. Először a koordinátorokat kellene, hogy meghallgassuk. Kérem, hogy közvetlen kérdéseket tegyenek fel, lényeletörőek legyenek, mert más képviselők is szeretnének hozzászólni a témához, és jogok van ehhez segítsenek ebben. Néppárt képviselő Péter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok fogalmazni. Köszönet az előadóknak, és nagyon fontos ez a jelentés. Említette, hogy ez egy figyelemfelkeltő jelentés, 30 milliárd euró az éves forgalom, hát ez sokkoló, és tudnunk kell, hogy ez prioritást kell, hogy élvezzen, nem csak európai szinten, hanem tagállami szinten is. Hangsúlyozták, hogy ha van egy olyan terület, ahol a fokozott együttműködésre szükség van, akkor ez az egyik legfontosabb ilyen terület. Két kérdésem van. Kokain előállítás Dél-Amerikában, heroin Afganisztánban. Történetileg ezek magas szinten álltak, és a kábítószerrel kapcsolatos problémáink megoldására az eddig tett erőfeszítések nem voltak elégségesek. Hogyan tudunk hatékonyabban fellépni a külügyi politikánkban ezen a területen? Második kérdésem a végrehajtási igazságügyi fellépés és a kábítószerpiac elleni fellépés, az kapcsolódik ahhoz, hogy az új eszközöket, technológiákat tudjuk használni. Milyen intézkedésekre van sürgősen szükség, sürgősen, és hogyan értékelik a jelenlegi együttműködési rendszerünket? Köszönöm. Cipel asszony, röviden. Köszönöm szépen. Ahogy már a téma elején megneveztük, ugye volt már egy jelentésünk ezzel kapcsolatban, és volt egy misszió is, amely meglátogatta az ügynökséget. Néhány apró megjegyzésem, kérdésem lenne. Először is a probléma létezik. Az emberek szeretik a kábítószereket, alkoholtól kezdve az emberek szeretik ezt. Egyébként nem lenne piac ezeknek a termékeknek. A probléma akkor ö, merül fel, amikor ezek a kábítószerek illegálisak, és itt alapvető problémákkal állunk szemben a kannabiszról beszéltek. Tudjuk, hogy néhány ember személye, néhány személy számára ez fontos egy betegség, például a rákbetegek esetén a kezelés része lehet, vagy amikor ilyen kezeléseket kapnak, ahhoz támogatást tudnak adni ezek a kábítószerek, de ugyanakkor ugye hátrányosak az egészséges emberek számára. Heroin használat lehet, hogy nem minden ország van tudatában annak, hogy növekszik a fogyasztás, és hogy ennek milyen következményei lehetnek. Tudom, hogy például Németországban készültek jelentések, amelyek szerint még az ország bizonyos régiójában még a vízben is növekszik a heroin aránya. Ez azt mutatja, hogy a felhasználás növekszik. Vizsgálják ezt? Kapcsolatban állnak-e a megfelelő hatóságokkal egyeztetnek-e velük. Heroin és kokain témájában azt mondták, hogy vannak, tehát hogy most már nem konténerben szállítják ezeket, hanem specifikus módon történik a szállítás. Ez hogyan befolyásolja a határellenőrzést és a konténerek ellenőrzését? van-e lehetőség arra, hogy a szintetikus kábítószerek esetén föllépjünk? Az Európai Unió a legfőbb gyártó előállító ezen a területen. Milyen információkra van szükségük ahhoz, hogy felmérjék, hogy konkrétan hol készülnek ezek a drogok, ezek a kábítószerek, milyen plusz támogatásra van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak föllépni ezen a területen. Intevelt asszony. Nem? Rényó Pagaszántodra képviselő, tessék. Igen, röviden. Néhány helyen legalábbis az országokban láttuk, hogy a szervezett bűncselekmények kerületén a fiatalok is egyre inkább aktív résztvevők, és maffia jellegű szervezetekbe lépnek be. Az egészségügyi hatások tekintetében nem értettem, hogy hány halottat említettek a kábítószerfogyasztással kapcsolatban. Európában és más országokban, hogyha erre vissza tudnának térni. Második kérdésem. Tudjuk, hogy a drogfogyasztásnak nagyon fontos pszichotikus és egyéb hatása van. A kérdés ugyanakkor nem ismerjük, mert a családok ezt próbálják eltitkolni, és nem megfelelő a kezelése a kérdésnek. Az új drogok, amelyeket említettek, potenciálisan melyik a leghalálosabbak, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy mindezt megismerje a közvélemény is. Köszönöm, Brickmont asszony, zöldek. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációkat, az információkat. Nagyon érdekes ez, és ugye tudjuk, hogy nagyon rossz a helyzet. Ezzel kapcsolatban említették, hogy nagyon sok probléma merül föl helyi szinten, szociális dráma alakul ki, erőszakos cselekmények is fokozódnak, amelyek a kábítószerrel kapcsolatnak. Ugye 5 millió eurót említettek helyi szinten, illetve a korrupció is kapcsolódik. Mindez ugye a hatóságok szemet húnynak, hogyha ilyen korrupciós események merülnek fel. Aztán a kiskorúak, gyermekek, 11-14 éves gyerekek és szerepet játszanak ebben, és mindenek szociális hatása van, iskolai lemosdódása is hat mindez. Aztán a közösségi, vannak olyan közösségek, ahol komplex globális problémák merülnek fel, hiszen itt kartelek tartják kezében, kezükben a kábítószer piacot. Miek az ön ajánlásaik, hogyan lehet Európai Bizottsági szinten is dolgozni ezen, hogyan tudunk az fiatalokkal együtt dolgozni ebben a témában, foglalkoztatás, iskoláztatás kérdésében, aztán igazságszolgáltatási területen mik az elvárásaik a tagállamok részéről, milyen technikai és emberi forrást lehet biztosítani ezen hatóságok számára, hiszen a fokozottabb ellenőrzéshez több eszközre is szükség van. Mert úgy gondolom, hogy a sikertelen ellenőrzésnek az egyik oka az eszközök hiánya. Köszönöm, és most az ID következik, ha valaki szeretne hozzászólni, kérdést feltenni. Nem. EKR sem. GUE? Igen. Tessék, Papadakis asszony. Vagy Avranétész úr, elnézést. Igen, nagyon jó volt ez a két prezentáció. Érdekes és hasznos volt mindenki számára, úgy gondolom. Egy kérdésem van. De ezelőtt még azt szeretném jelezni, hogy amikor a függőségről beszélünk, akkor meg kell érteni, hogy mi vezet ehhez. Miért kezdenek el kábítószert használni, vagy más függőséget okozó szereket. Van, aki benzint használ, van, aki legális eszközöket használ. A megkülönböztetést tenni a törvényes és törvénytelen eszközök között, az nem fog segíteni abban, hogy megértsük a függőségnek a jelenségét. A valós kérdés az, hogy miért lesz valaki függő. Szükségünk van-e pán-európai stratégiára? ami segíti az összes tagállamot, hogy kezelje ezt a kérdést. A specifikus kérdésem, hány fajta anyagot készítenek, illetve mennyi szintetikus kábítószert készítenek naponta a világban? Röviden. Érkeznek a képviselők, mert hamarosan szavazás lesz. Lene Szúria szó, utána Inszer asszonyé, és akkor utána röviden választ adhatnak az előadók is. Lenes úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontos a drogok témája Európában. Köszönöm, hogy eljöttek a vendégek. A, holland kontextusban e, szólalnák fel, nagyon büszke vagyok arra, hogy mindig a nemzetközi rangsok tetején vagyunk. Óriási mennyiségű drogokat foglalunk, foglalunk le. 270 szeres említésre kerül Hollandia a jelentésükben, hát erre nem lehetünk büszkék. A kanabisz és a kokain, ö, csempészet, MDMA, termelés, új pszichoaktív anyagok termelése, e tekintetben mind élen jár Hollandia. Köszönöm a két előadónak, hogy ezt is hangsúlyozták, és azt is fontos hangsúlyozni, a jelenlegi ö, politikai vitában, hogy milyen problémákkal állunk szemben, hogy hogyan tudunk a drogokkal kapcsolatos bűncselekmények ellen fellépni. A, ez a téma fontos abban a vitában is, hogy Hollandiában felmerült a kemény drogok legalizásának a kérdése a vitában. Milyen politikákat szeretnének látni Hollandiában, hogyan kellene ezeket jobban végrehajtani, hogyha nem tudnak ország specifikusan válaszolni, akkor ha az a kérdésem, hogyha egy a 27-ből egy tagállama úgy dönt, hogy legalizálja a kemény drogokat, milyen hatásai lesznek ennek az EU-ban határokon átnyúló módon, a, hogyha többi tagállam a droggal kapcsolatos bűnözéssel kapcsolatban igyekszik fellépni, milyen hatása lesz erre a küzdelemre ez a lépés. Köszönöm, mondja Incir asszony, köszönöm szépen a nagyon fontos jelentéseket a drogpiacokon a történő változások esetében látjuk azt, hogy a komoly erőszak és az emberi életek elveszítése is egyre gyakoribb. A fiatalok is elvesztik az életüket a drog használattal kapcsolatban. Az emberi élésekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy ezek ugyan jól ö, nyomon vannak követve, de nem látjuk azt, hogy a drogfogyasztás vagy drog kínálat mely oldalán álltak ezek az áldozatok. 28 EU-s tagállamból csak 10-re mondható el, és Nor- Nor- Norvégországról és Törökországról, hogy rendszeresen adatokat gyűjt erről a témáról. Ez számomra aggasztó. És nyilván akadályozni fogja a hatékony megoldások megtalálását az illető országokban, de az országok között is a határokon átnyúló módon. Hogyan próbálják az összehasonlító adatok hiányának problémáját kezelni az EU-ban, illetve az EU milyen intézkedésekkel tudja leginkább felvenni a harcot a bűnözéssel ellen, illetve tudnának pár szót szólni a ügynökség közi partnerségről az operatív válaszadás témájában. Köszönöm. Intfeld asszony feladta az imént a feszvás idejét, de most látom, hogy jelentkezik 30 másodpercben. Ne, csak röviden reagálni szeretnék arra, amit Lenác kollégám mondott, egy holland vitát keverve az Európai Parlament üléstermébe, karikatúrát mutatott be a pártomról, egy értelmetlen gya, kudarcot valló és teljesen értelmetlen drogok elleni háborút akartunk befejezni. Fontos nekünk az emberek egészsége, véget akarunk vetni a bandaháborúknak, a bűnözésnek, az illegális, toxikus hulladék természetben való elhelyezésének, de a jelenlegi politikák kudarcot vallottak. Köszönöm, meghallgattuk az önvéleményét, és akkor most az előadóinknak adom vissza a szót. Kérem, próbálják meg a legtöbbet kihozni magukból, hogy a kérdésekre, a konkrét kérdésekre válaszoljanak, de ne felejtjék, hogy már most szavaznunk kéne. üzenetet fogunk küldeni, és az elkövetkezendő napokban szívesen tudunk, találkozunk még akár bilaterálisan is, hogy a válaszokat megadjuk a kérdéseikre. Köszönjük az érdeklődésüket. Nyilvánvaló, hogy néhányuk elolvasta a jelentést, ez nagyon jó hír. Akkor Péter úr kérdésével kezdeném. Azt mondanám, hogy a válasz egyik része, az operatív perspektívával kapcsolatos részét majd az európolos kollégám fogja megadni. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy megerősítsük az együttműködést, illetve további adatokat gyűjtsünk, bizonyítékokat gyűjtsünk a programokról, nem csak a kokain esetében, hanem a heroinra is igaz ez. Van már együttműködés az EU-n belül, illetve az EU és az USA, USA között a kokain és a heroin kapcsán illetve a szintetikus drogokra is ezt ki akarjuk terjeszteni. Ez nagyon fontos, mert meg kell érteni a folyamatokat, de nem csak a drogok esetében, hanem a prekurzorok és a prekurzorok előzmény anyagai esetében is. Ezeket is vizsgálni kell, nem elég a végterméket nézni. Néhány kérdés, néhány kulcsválasz. A kanabisz termelés a szintetikus drogok termelése, illetve az extázis termelése az EU-ban. Ahogy kollégám is mondta, nagyon sok hulladékot és szemetet termel ez a folyamat, és természetesen ezek a hulladékanyagok teljes mértékben illegálisak, de mégis a természetben kötnek ki, és nagyon komoly környezeti hatásuk van a társadalomra pedig nagy terheket ró, hogy megpróbálják ezektől megtisztítani a természetet. A hulladékokban, vagy a szennyvízben vizsgáljuk-e a kábítószerekjeltet? Igen, vizsgáljuk. Ez az egyik kiegészítő módja az adatgyűjtésnek hogy hol változik a fogyasztás és milyen módon. Ezt az indikátort nem lehet egyedül használni, de más keresztmutatókkal kapcsolatban nagyon hasznos az elemzésben. Pontosabbá teszi a képet arról, hogy milyen változások történnek a helyzetben, az előtt, hogy látnánk mondjuk például a fogyasztás jelentős növekedését. A szintetikus drogokról is kaptam kérdést az EU-ban előállított, illetve a más előállított drogokról kapcsolatban. Tavaly 58 új pszichoaktív anyagot azonosítottunk az európai piacon. Ez azt jelenti, hogy heti egyet, heti egy újat találtunk, és most csak az újakról beszélek. Összesen azok, amelyek már két-három évvel ezelőtt jelentek meg, és újból és újból felbukkannak, ezekkel együtt 718 ilyen drogról beszélhetünk, és 2018-ban ezek közül 370 itt vagy ott újból felbukkant az európai piacokon. A halálesetek a droghasználat következtében. Az EU-ban 2018-ban kb. 9500 haláleset köthető drogokhoz, miközben az USA-ban ugyanebben az időszakban 72 ezer főről beszélhetünk. A kanabiszra vonatkozó több kérdést összefoglalnék majd, de most be kell fejeznem, mert szavazni akarnak, úgyhogy a többi kérdésre majd a későbbre visszatérek. De a kanabisszal kapcsolatban először is igaz, hogy nagy növekedést tapasztaltunk a tavalyi évben a tartalom és a tetrahidrokannabidoil koncentrációjában. Az Európai Unión belül és kívül termesztett gyantában is azt tapasztaltuk, hogy a hatóanyagnak a potenciája növekedett, és az utóbbi időben azt láttuk, hogy Kanadában is hasonló növekedést tapasztaltak. Ezért az új jogalkotást nehéz értékelni Kanadában, de az új szabályozásnak nyilván a kannabis változásaira reagálnia kell ebben az országban, ahol legális az orvosi használat. Akik a kannabisz miatt aggódnak, új jó hírem van önöknek, egy új jelentést fogunk nem sokára befejezni, az USA és Kanada szabályozott piacainak a hatását vizsgáljuk. Ezt majd a későbbiekben szívesen bemutatjuk, hogyha ismét meghívnak bennünket. A többi válaszra átadnám a lehetőséget az kollégámnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Kérem szépen, hogy a további információt, a további válaszokat írásban adják meg nekünk. Látható, hogy a kollégák mennyire érdeklődnek a jelentés iránt. Nagyon ijesztőek azok az adatok, amiket megosztottak velünk. Köszönöm szépen, ugyanazt akartam én is felajánlani. Nagyon röviden, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak. A megfelelő adatok azt hiszem nagyon fontos. A az igazságszolgáltatás számára nagyon fontos, hogy segítséget is tudjunk adni a különböző országok hatóságainak és olyan kereteket találjunk, amely megfelel a mindenkori helyzetnek. A fontos ezen kívül a neme országokkal való együttműködés is óriási piac a dél-amerikai és Kolumbiával például, és a többi országgal és a térségből jelentős az együttműködés. Látható volt, hogy nagyon fontos, hogy az ágazathoz is kapcsolódjanak ezek a, az országok. Ezek azok az intézkedések, amelyek a stratégiának a részét képezhetik, ami pedig a lefizetéseket, lepénzeléseket illetve ugye mondtam, hogy 250 ezer eurót fizetnek átlagban a vámtiszteknek. Ehm, nagyon fontos, hogy hogy nagyon alacsony a morális szint, amivel elkezdik ezt a munkát. A fiatalok már 10-12 éves gyerekeket is megcéloznak a szervezet bűnözői csoportok, hogy bevonják őket a rendszerekbe, és aztán utána majd a gyilkolásra és egyebekre is át ráveszik őket. Az, hogy mennyi az a kábítószer, amit fogyasztanak, ez a dokumentumban erre vonatkozóan vannak pontos adatok, de elmondható, hogy jelentős a növekedés. Hogyha megnézzük a 2016-os jelentést, akkor ezt látjuk. Ami a, az adatokat illeti, Nos, azt hiszem, hogy a jogszabályok ugye nincsen egy, nem, nem egy országnyos piac van, mindig van globális piac az Európai Unió országain belül, de azon kívül is. De ha gondolják, nagyon szívesen válaszolok további kérdésekre is. Köszönöm szépen, Paul. Egyelőre ez elég, úgy gondolom, hogy nagyon fontos és lényeges aggasztó kérdésekről, amit hallottunk, de természetesen majd Nyomon fogjuk követni ezeket a jelentéseket is, és köszönjük az európai piacról való beszámolót is. Furcsa, hogy Európában a már 9000 a, az annaknak a száma, akiket Európában fogva tartanak, illetve akik elhalnak, biztos, hogy meghalnak a kábítószer hatására. Évente több mint 70 ezer is az áldozat több országot figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy most akkor nézzük. A tolmácsok miatt is hiszen már meg késünk, nagyon rövid a szavazás, de mégis szavazás, és végünk kell menjünk rajta. Az első tehát most a az Európai Unió és Szerbia nem, Montenegro, bocsánat, bocsánat, az Európai Határ és Parti Védelmi Ügynökség. Az előadó Bettina Foller kollega, um, úgy tudom, csak egyetlen egy módosító van, nem? Záró szavazás. Egy módosító van tehát, Régótól, a Guétól. Akkor kezdjük meg a szavazást a módosítókról. Először és aztán a, a módosítókról. Jó, megnyitom. EPP, one too, EPP it's apart, one too many. Egyel több van a néppártnál, GUE kettőnél. GUE, GUE-nél is egyet több van. Az EPP most rendben van, néppártnál nem, mi van? Itt négyen szavaznak? A technikai szolgálat azt jelenti, hogy jó, most akkor rendben van, minden elfog. Lezárjuk a szavazást, és látom, 20 elutasítottuk, 9 igen szavazat, a 26 nem. Megnyitom a második pontra a szavazást. Lezárom. Lezárom. 43 plusz, plusz 9 mínusz, jön a következő, ugyanaz, van egy módosító, a GUE részéről, és az ajánlás, amely a Szerbiáról szóló megoldás, megállapodásról szól, az LCB, e ECBG-vel. Nos, akkor nézzük a GUE módosítóját. Megnyitom. Lezárom. 10.44 elutasítva a zárószavazásra megnyitom, lezárom. 44 igen, 10 nem, elfogadtuk. Köszönjük szépen, köszönjük az előadóknak, és most pedig fel 2.30-ig felfüggesztjük a munkát, 2.30-kor találkozunk. Ne feledjük el, nem háromkor, hanem 2.30-tól